Dear colleagues. Uh, Kedves kollégák, üdvözlök mindenkit. Az Ekon ülésén. Először is fogadjuk el a napi rendet. Köszönöm szépen. Ami az elnök közleményeit illeti, egy közleményem van. A tágokat tájékoztatom arról, hogy a Nemzeti Parlament képviselői holnap az ekonülésen részt vesznek, Október 9-én fél háromtól fél ötig a szavazás előtt a szakbizottság ülésen, tehát a strukturális reformokról és a költségvetési politikáról fogunk beszélni, amely az országaikat érinti, és ezzel kapcsolatban az ülésrendet rendet majd holnap állapítjuk meg. Hogyha valaki nem találja a szokásos helyét, ne lepődjön meg. A tria, háromadaló egyeztetések október másodikán eh, a CRD 2 és a CRD 5-tel kapcsolatban voltak egyeztetések, aztán a makroprudenciális keret, a grandfathering, a eh, közvetítő anyavállalat, az áttételes ratio, eh, a fenntartható finanszírozás, a pénzmosás elleni fellépések és a nagy kitettség témák voltak napirenden és eh, átmeneti megállapodást tudtunk kötni bizonyos napi rendi témákkal kapcsolatban. A, eh, tehát szeretnék köszöntet mondani kollégánknak, eh, aki nagyon hasznos ajánlásokat tett a pénzmosás elleni témában. És most pedig üdvözlöm sok szeretettel három barátunkat, az ez a mm, az ESMA elnökét, Stephen Majort, és azért hívtunk meg, azért hívtuk meg önt, hogy tájékoztasson bennünket a hatóság lépéseiről és tevékenységéről, az elmúlt évben szerzett tapasztalataikról, főleg a szerepéről, a szabályok meghozatalában, illetve a koordinációval kapcsolatban, illetve a jogalkotókkal való együttműködésben, és szeretnénk hallani, hogy az elkövetkezendő 12 hónapra mik a terveik, és majd Major úr emellett be fog számolni a, az, a három ESA vegyes bizottságának aktuális elnökeként szerzett tapasztalatairól, és Mácsor úr 10 percet fog kapni ahhoz, hogy arra, hogy bemutassa a különböző tevékenységeket, és aztán utána megadjuk a szót Andrea úrnak és Bernardino úrnak is, 5-5 percet, és aztán meghallgatjuk a kérdéseket és válaszokat. Köszönöm szépen a munkáját és a kiváló együttműködést, és engedje meg, hogy kifejezésre jutassam, hogy nagyon elkötelezettek vagyunk a költségvetési folyamatot illetően Nagyon fontos, hogy a szabályokat, illetve az önök szerepét javítsuk. Nagyra értékelem a munkáját a Brexit keretében is, és természetesen remélhetőleg sikerül megegyezni. Mindenképpen nagyon jó, hogy előkészületek folynak, ez nagyon fontos. Mindezek után most meg is adom a szót, tessék. Köszönöm szépen! Roberto, ezt, ezeket a baráti szavakat, és ezeket a pozitív megjegyzéseket az Econnal való együttműködés mind a két oldal részéről, és a három elnök részéről nagyon jó. A közös bizottság végső nyilatkozatával eh, szeretném kezdeni, és aztán az eszma nyilatkozatával folytatom. Először is nagyon örülök neki, eh, tisztelt Hölgyeim és Uraim, hogy az Európai Felügyeleti Szervek Közös Bizottságának elnökeként eh, önökhöz szólhatok. Nagyon fontos jogszabályokról szeretnék beszámolni, először is a BIPS szabályozás. Amióta a BIPS-ek életbe léptek, az ezák az érdekelt felekkel azon dolgoztak, hogy biztosítsák az új szabályok zökkenőmentesek végrehajtását. Kérdéseket, válaszokat hoztunk nyilvánosságra ezzel kapcsolatban, hogy tisztázzuk a szabályok alkalmazását és közös felügyeleti értelmezéseket tudjunk lehetővé tenni. Természetesen, ahogy egy bevezetőbe szokott ez lenni, ezek az új szabályok ezek bizonyos kérdéseket vetnek fel. Az NCA-k és a stakeholderek által benyújtott kérdéseket vettük alapul, és igyekeztünk a megfelelő megoldásokat ezek alapján meghatározni. Például júliusban az Európai Bizottságot arra kértük, hogy részletes iránymutatást dolgozzanak ki azzal kapcsolatban, hogy melyek azok a kötvények és termékek, amelyek ez alá a szabályozások alá tartoznak, és emellett az lehetséges hozam elvárásokkal kapcsolatban is információt információt állítottunk össze. E, tájékoztatást kaptak az ESZÁK, hogy a BIPS e, rendelet e, felülvizsgálatát kicsit elhalasztják. 2020-ban az, azt várják, hogy egy BIPS kit és egy UCIS kit is elkészüljön. Egy legutóbbi levelet, amelyet az ESZÁK küldtek az Európai Bizottsághoz, ebbe kitértünk, és azt kértük, hogy egy duplikációt kerüljék el, és elmondtuk, hogy célzott módosításokra van szükség, hiszen ez a legjobb lehetőség arra, hogy ezeket a kérdéseket felvessük, illetve a BIPSKIT alkalmazását megkönnyítsük. Ezt minél hamarabb el kell készíteni, annak érdekében, hogy bármilyen eh, legislatív módosításra sor kerülne. Egy másik fontos eh, terület 2018-ban a vegyes bizottság, közös bizottság számára ez a terrorizmus finanszírozás elleni és a mm, pénzmosás elleni fellépés. Az elmúlt évben nagyon fontos eh, témákat nagyon fontos eseteket sikerült napvilágra hozni e, azzal kapcsolatban, hogy nem sikerült megakadályozni e, az pénzmosást vagy e, ilyen kétes finanszírozásokat. Felül kell vizsgálni ezt a rendszert annak érdekében, hogy az európai rendszer valóban megfeleljen a célnak. Az Európai Bizottság múlt hónapban benyújtott egy anyagot, az fontos és nagyon jó első lépés, amely a felővizsgálati, felügyeleti sztenderdeket eh, tisztázza. Azt gondoljuk, hogy mindenképpen jó az, hogy az EBA eh, központi szerepet eh, játszik ebben. Közös bizottsági szinten nagyon fontos, hogy világos felügyeleti elvárásokat és sztenderdeket dolgozzunk ki az AML CFT témákkal kapcsolatban, az új és a fel, újonnan felmerülő kockázatok elemzése érdekében e- erősítsük a felügyeleti együttműködést az új iránymutatásoknak köszönhetően, illetve az információ cserére vonatkozó gyakorlati modalitásokat tisztázzuk. A közös bizottság most rendszeres eszmecserét folytat a kockázatelemzéssel kapcsolatban, és ezzel a felügyeleti aggodalmakat tisztázni tudtuk. Az Ezeket a témákat tisz, a érdekelt felekkel is megtárgyaljuk. Ez ennek során természetesen felmerült az Egyesült Királyság kilépésének kérdése is. A közös bizottság emellett nagyon aktív munkát végzett az bizalom erősítésében és az európai fogyasztók védelmének erősítésében. Egy nyitott párbeszédet folytatunk az, az érdekelt felekkel, a fogyasztói képviseletekkel. Az egyik legfontosabb munka az ESA számára az, hogy a nagyobb átláthatóságot biztosítsunk a mm, a beruházási termékek teljesítményét, illetve költségeinek átláthatóságát illetően. Eh, tisztelt Hölgyeim és Uraim, itt az ideje annak, hogy a eh, munkánk egy részét lezárjuk. Olyan témákra kell koncentrálni, mint a BIPS, a, eh, a Brexit, az AML és a fenntartható finanszírozás. A, vegyes, a közös bizottság továbbra is fontos fórum arra, hogy ezeket a témákat megvitassuk. És akkor most térjünk rá az ESMA témájára, és az ESMA hozzászólásomban három dologra szeretnék koncentrálni, a MIFID 2, aztán a CMU és a Brexit. Kezdjük a MIFID-del. Nagyon sokan emlékeznek rá, hogy tavaly ilyenkor az Európai Unió, mint nagyon sok érdekelt fél, gyakran kérdezte azt, hogy a végrehajtás jó úton halad-e, és hogy valami várható-e bármilyen öm, zavar. Most sokkal inkább tudok válaszolni erre a kérdésre, mint akkor. 2018. január 3-a óta 9 hónap telt el, és az MIFID 2 sokkal zökkenőmentesebben indult, mint ahogy azt sokan gondolták. Úgyhogy be tudok számolni erről a széleskörös komplex projektről először is, ami az ESMA felügyeleti konvergencia eszközöket illeti, ezeknek a lényege az, hogy zöggenőmentes harmonizációra kerüljön sor, illetve a szabályok harmonizált végrehajtására kerüljön sor minden országban vagy konkrétan pénzügyi résztvevők, vagy NCA-k, tehát nemzeti kompetens hatóságok részéről kaptunk bizonyos kérdéseket, amelyeket sikerült eh, tisztázni. A az úgynevezett ESMA vélemények alkalmazásával kapcsolatban az elmúlt 12 hónapban az ESMA kb. 400 véleményt eh, adott ki a nemzeti hatóságoknak, mind a pre-trade transparency waiverekkel kapcsolatban, eh, illetve pozíciós limiteket a, a részvény vagy értékpapír szerződésekkel kapcsolatban, és nyilván a kiszervezés és a, az alapok engedélyezésével kapcsolatos hatáskor áthelyezéssel kapcsolatban is tudunk véleményeket kiadni. Biztos vagyok benne, hogy európai szinten sikerült szorosan együttműködni az ESMA munkatársaival, hogy több ezer pénzügyi eszközzel kapcsolatban, illetve tranzakcióval kapcsolatban sikerüljön lezárni ezt a kérdést. Nyilván volt egy kis késlekedés az adatok mennyisége miatt, de összességében azt gondolom, hogy mégis ez egy jó eredmény volt. Az, a MIFID 2 eh, MIFIR csomag eh, életbe lépésének időpontját illetően elmondhatom, hogy ez egy új eh, termékbe avatkozás vagy intervenciós hatalmat ruházott az ESMA-ra, és most új hatáskorai vannak az ESMA, ezért elfogadott bizonyos binary opciókra vonat, tiltására vonatkozó intézkedéseket, illetve konkrétan javítani szeretnénk a beruházók védelmét az Európai Unióban. Most nézzük meg a CMU projektet, amelyben a level a kettes szintű mandátumok eh, számos esetében sikerült előrelépést elérni, mind a két esetben a társjogalkotók elég eh, hosszú eh, végrehajtási periódust van állapítottak meg, és ez mindenképpen segíti az ESMA munkáját. Továbbra az ESMA folytatja a CMU projekt támogatását, és az év során nagyon fontos peer review-kra kerül sor, illetve ágazaton átnyúló projektre a teljesítményt, illetve a beruházási szolgáltatások árait illetően. Azt gondolom, hogy ezen konvergencia tevékenységek lendületének fenntartása érdekében nagyon fontos, fontos, hogy segítsük a kiskereskedelmi befektetők részvételét a tőkepiacon. Ebben a jogalkotási mandátum alatt nagyon fontos, hogy véglegesítsük az ESZA felülvizsgálati javaslatát késlekedés nélkül. Én tudom, hogy ezek a legislatív javaslatok ambíciózusak, egyesek mégis nagyon ellenállnak ennek. Én szerintem ez ellentmondás a között, hogy a CMU célkitűzéseket támogassuk, a másik oldalon pedig ellenezzék ezt a javaslatot, ennek a kulcsfontosságai eh, elem, kulcsfontosságú elemeit, és bizonyos célzott közvetlen eh, felvizsgálati hatalmakat, vagy ellenőrzési hatalmakat eh, a nagykereskedelmi tőkepiaci egységek feletti hatalmakat európai szintre elemezzenek. Most, ami a Brexitet illeti, a, beszélünk a relokalizációs kérdésekről, beszélünk az ESMA felügyeleti koordinációs hálózatának a feladatairól, illetve az ESMA, mint a hitelminősítő ügynökségek felügyelete és további tisztázásra sorul, szorul a helyzete. Az Európai Unió maradó 27 tagállama eh, esetében elő, nagy elővigyázatossággal monitorozzuk a helyzetet, ezen tervek végrehajtását, és eh, mindennek során eh, a, ugye a megegyezés nélküli Brexit esetében felmerülő kockázatokra is koncentrál az ESMA. Természetesen a további kérdéseik vannak, rendelkezésre állok ma délután, és ez után is köszönöm. Uh, um, köszönöm szépen ezt a részletes nyilatkozatot. Andrea, parancsolj! Köszönöm szépen, Roberto! Az európai bankok mérlegének javítása hosszú folyamat volt, és tavaly jelentős előrelépése került sor. 14,5%-ot értünk el 2017 második felében, ezek magasabb szintek voltak, és ezt most már a növekedést és az egyéb tevékenységet támogatják. Ami az opciókat illeti a politikák terén és az intézkedések terén, a tanács a nem igazán jól teljesítő hitelek terén megállapodást hozott, és az MPL-ek vonatkozásában meg tudjuk mondani, hogy az MPL arány 3,6 Remélhetőleg gyorsabban lehet majd alkalmazkodni, és figyelembe tudjuk venni a makrogazdasági helyzetet. Ami a szabát illeti, jelentős erőfeszítéseket tesz, hogy előkészítse ezt a folyamatot, és javítson a másodlagos piacokon. A közelmúltban küldtem egy levelet, amelyben egy-két speciális szakmai kérdésre hívtam fel a figyelmet, amely arányosan bekerült a felügyeleti jelentés keretébe, és ezt az Európai Parlament javaslata keretén belül tettük. A saját pénzügyi javak definícióját illetően. Gyakorlatilag erőfeszítéseinket az első szintű jogalkotásra kell koncentrálnunk, a felügyeleti gyakorlatra, hogy ne szegmentálódjanak az Európai Uniós bankok. Nagyon fontos, hogy ezzel kapcsolatban egy dokumentum készül most a határokon átnyúló konszolidáció érdekében. Ami az eddigi örökséget illeti. Két nagyon fontos kihívás van az egységes piacon és a bankunió vonatkozásában és nem volna helyes, hogyha a következő válság idején még mindig ezekkel foglalkoznánk. Az elkövetkezendő időszakban az EBA vonatkozásában a legfontosabb az lesz, hogy a legutolsó ús csomagot bevezessük. Már elkezdtük az adatgyűjtést egy csomó bank vonatkozásában, és ami a nemzetközi normákat illeti, arányosan kell őket bevezetni a jogi keretek közé. Nos, ez frontloading elemekre koncentrál, ez nagyon fontos a bázeli megállapodás vonatkozásában, ez egy megújult megállapodás, és 2019. júniusában, annak végén fogjuk értékelni az eredményeket. Hogy a BRD teljes előnyét élvezhessük, nagyon fontos, hogy megfelelő operatív fellendülést érjünk el a megfelelő tervek terén, különböző területeken megfelelő eredményeket tudjunk felmutatni. Az Európai Depozit Garancia programmal együtt ez rendkívül fontos, hogy a teljesen integrált bankpiac megfelelően működjön. Azon jogszabály megsértése, amelyet Steven is említett EU szinten, illetve az a munka, amelyet a közös bizottság végzett, erre is utalt Steven, gyakorlatilag elősegíti minden tagállamban a felügyelet intenzívebbé válását. Egy közös tím, amely nemzeti szakértőket fogadott magába, fogják ezeket a felvizsgálati feladatokat ellátni, illetve megállapítani, hogy milyen nemzeti módszereket és gyakorlatokat lehet a helyi szinten bevezetni. A cél az, hogy a legjobb gyakorlatot megtaláljuk, és az illetékes hatóságok számára ezt átadjuk. Ez a terület rendkívül sok munkát jelent számunkra, a PSD2, óriási kihívás ez, az illetékes hatóság számára fontos a felügyelet terén a konvergencia, az új technológiák alkalmazása a kifizetési szolgáltatások terén, ez óriási változásokat jelent. Az általános vita finte keretén belül indult be, és egy átfogó roadmap-et készítettünk a kockázatok és a lehetőségek taglalását követően a következő feladat az engedélyezési hatóságok munkája, a regulatory sandboxok és az innovációs habok létrehozásával. Még egy néhány gondolatot engedjenek meg a különböző eszközökről, amelyek a kezünkben vannak. Úgy gondoljuk, hogy ez az eszköztár a nemzeti hatóságok gyakorlatát, illetve nem elegendően erősek. A már létező gyakorlat nem mindig megfelelő, ha az EU-s jogszabályokat megsértik, ez nem megfelelő módszer úgy, hogy ami a felügyeleti konvergenciát illeti, főleg akkor, hogyha nem megfelelőek a megoldások, nem megfelelő eredményeket tudunk felmutatni ezen a területen. Nem is nagyon támogatják ezt a megoldást. A Brexit továbbra is óriási prioritás az ebben számára. Két lehetőséget kell kihasználnunk, és nagyon fontos, hogy hamarosan beinduljanak a tárgyalások a kollégákkal az Egyesült Királyságban, hogy a felügyeleti együttműködést megoldjuk a Brexitet követően. A Brexit óriási nyomást gyakorol az Evára és munkatársaira. A Párizsról való átköltözés folyamata beindult és jól halad, azonban a jogszabályok kialakítása erre vonatkozóan még egy kicsit késlelteti a szerződésben foglaltak végrehajtását nagyon jó lenne, októberben sikerülne megegyezni, akkor 2019 április végére már átköltözhetnek Párizsban. Természetesen nagyon nehéz ez mindannyiunk számára. Nagyon köszönöm a figyelmüket. Thank you very much, uh, Andrea. Köszönjük szépen, szépen Andrea. Reméljük, remélem, hogy a soha végén nem érő trialógusoknak most már véget vetetünk ez ügyben. Ez egy társjogalkotói kérdésnek tűnik, furcsa módon, de a tanács nehezen tudta elfogadni, hogy ennyire paradox a helyzet. Nagyon remélem, hogy sikerül megállapodnunk egy olyan szövegről, amely végre valahára lehetővé teszi majd, megalapozza majd a közös nyilatkozat felvizsgálatának az alapját, hogy jövőben ne fordulhasson elő újra ez a probléma. Committee file, so is is not entirely in our hands. Um, having said that, Mindazon által eh, egy rövid megjegyzést szerettem volna, parancsoljon. Gabriel Bernardino. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm természetesen a tisztelt eh, képviselőknek is. Az elmúlt év során keményen dolgoztunk annak érdekében, hogy a biztosítás és nyugdíj Eh, annak érdekében, hogy a fogyasztókat Európa szerte jobban végjük. Az egységes szabálykönyv az Európai Bizottságnak a Szolvenci 2 ügyben további arányos intézkedéseket és egyszerűsítéseket tervezett. Annak érdekében, hogy a gazdaság finanszírozása útjából az akadályokat eh, elhárítsuk. Ezek természetesen a megfelelő védelem garantálása mellett. Most azon dolgozzunk, hogy hogyan tudjuk a fenntarthatóságot biztosítani a Solvency 2-ben. A felügyeleti konvergencia ügyében felkészülünk arra, hogy mi történik akkor, hogyha nem kerül sor megállapodásra Brexit ügyben. Emellett határon átnyúló együttműködési platformokat is bevezetünk annak érdekében, hogy a hatóságok együttműködése gyorsabb, hatékonyabb legyen, határon átnyúló üzleti üzletben. 13 platformot próbáltunk együtt valahogy koordinálni, és több ilyen intézkedést is hoznunk. Ezeknek a cégeknek az üzleti modellje általában olyan kockázatokra, tehát hosszú és középtávon kockázatot hozó termékekre koncentrálnak. Nos, a rendelkezésre álló információk és az intermediációs stratégiák azt mutatják, hogy például a francia építőipar a orvosi műhiba biztosítások például olyan területek, ahol különböző cég döntésbeli hibák tovább gyűrűzhetnek, és bizony az belső piac be, működésbe vetett hitet is megingathatják. A jelenlegi keret hiányossága is megmutatkoztak, ezért olyan fontos, hogy az IOPA felügyeleti konvergenciára vonatkozó mandátumát megerősítsük. Fontos, hogy a nemzeti felülvizsgálat független vizsgálatát végrehajthassuk. A nemzeti illetékes hatóságok tekintetében másodikban a határon átnyúló üzletmenet kapcsán szükség van olyan adat bázisra, amely határon átnyúló módon árult termékeket felsorolja, együttműködési platformokra van szükség annak érdekében, hogy a nemzeti hatóságokat segíthessük a kockázatok csökkentésében. Ez egy a platformok preventív felügyeleti eszközök, nem pedig válságkezelő kell hogy legyenek a a tematikus felvizsgálatok, illetve a mystery shopping további szabályozása rend, tűnik mindenképpen bevezetendőnek, tehát kívánatosnak. Úgy érzem, hogy a banki ágazatban ezeket meg kell hoznunk. Zárásképpen tehát mindenképpen hangsúlyoznom kell a CMU legfrissebb fejleményeit, főként a pán-európai nyugdíjtermék, a PEP e kapcsán. Köszönöm szépen az Európai Parlamentnek eh, a segítségét. Nos, a PEP e csak akkor lehet eh, sikeres, hogyha az emberek, az európai polgárok bíznak ebben, egyértelmű információval kell rendelkeznünk, átlátható módon kell, hogy működjön ez. Az IOPA biztosíthatja ezt Európa szerte, éppen ezért azt hiszem, hogy ezt hangsúlyoznom kellett. Az Európai Parlament nagyon fontos, hogy támogasson bennünket ebben hiszen a fogyasztóvédelem és a piac stabilitás garantálása az önök támogatása nélkül elképzelhetetlen. Thank you very much, uh, Gabriel, and uh, indeed on Thursday. Gabriel, köszönjük szépen, és csütörtökön kerül sor az első trialógus ülésre, és ahogy uh, te is jól tudod, a parlament kérte ezt, remélhetőleg majd harcolni tudunk azért, hogy a tanács elfogadja a szöveget, amit mi javasoltunk a többi területen is. Nos, azt hiszem, a hozzászólók listáját kezdhetjük meg. Markus Weber az első néppárt nevében. Herr Vorsitzender, ich werde in meiner Muttersprache reden und ich werde nichts zu MIFID sagen. Köszönöm szépen, anyanyelvemen fogok beszélni, az MIFID-hez nem szeretnék hozzászólni, örülök, ha jól működik. Inkább Enria úrhoz fordulok a bankfelügyelet részéről. Az elmúlt hónapokban számos olyan eset volt, amikor is a pénzmosás, terrorizmus finanszírozás elleni intézkedések, illetve szabályok ellen léptek fel. Nem megy az angol tolmácsolás? De most már megy, most már mennie kell. Igen, igen, működik az angol tolmácsolás, mert különben, ha nem, akkor kénytelen leszek franciául beszélni. But for our Irish colleagues, we should safeguard English. <laughs> jobb, hogyha marad az angol tolmácsolás, legalábbis az ír kollégák szempontjából is fontos ez. Nos, a terrorizmus finanszírozás, illetve a pénzmosás elleni fellépés. Az Európai Bizottságtól egy új legislatív javaslatot kaptunk, amely az Európai Bankfelügyeletet új illetékességekkel ruházná fel, és közben számos pénzmosási kérdés felmerül. Felmerül ennek során az is, hogy a nemzeti hatóságok tesz, eleget tesznek-e, főleg ami a máltai felügyeleti hatóság Pilátus bankkal szembeni fellépését illetően, amely pénzmosási ügyekbe keveredett, iránt segítette, illetve a szervezett bűnözés bankja volt Európában. Felmerül ezzel kapcsolatban az a kérdés, hogy az illetékes felügyeleti hatóságok megfelelően, megfelelően folytatták-e, végezték-e a munkájukat. Az Európai Felügyelet is megvizsgálta a máltai helyzetet, és a máltai hatóság munkáját illetően komoly kétségeket vetett fel, és ennek ellenére nem indult szabálysértési eljárás. Nekünk pedig ez lett volna a feladatunk, hogy ezt beindítsuk az alapszabály szerint. A jövőben az ebára ruházott, ruházott szerep, mint a pénzmosás elleni harc legfőbb harcosa, hogyan fog ezzel szembenézni, hogyha egy ilyen esetben sem indult szabálysértési eljárás. És kérdezem, hogy a többi hatóság esetében van-e még lehetőség a helyzet javítására a pénzmosás elleni harc területén, hogyan értékelik a helyzet, az, helyzetet, az EIOPA és az ESMA is kell, hogy kell, hogy kapjon-e, kell-e, hogy kapjon illetékességet ezen a területen. Köszönöm. Köszönöm szépen a kérdést. Talán tisztázhatunk néhány dolgot. A Pilatus Bank és a máltai helyzetet illetően az uniós szabályok megsértésére került sor az FIU esetében, a máltai esetben, és ez ennek a faluapja folyik az Európai Bizottságnak elküldtük a választ a máltai eh, FIU részéről, és most a bizottság dönt a jogszabályoknak megfelelően, hogy folytatja-e eh, az eljárást, vagy mm, elegendőnek tartja-e a máltai eh, reakciót. Mi úgy döntöttünk, hogy nem indítunk uniós jogszabálysértési eljárást, mert a az FSA felelősségével kapcsolatos jogszabály nem az első szintű szövegben kerül megfogalmazásra. Azt mondhatjuk, hogy a nem kell úgy megfogalmazásra, hogy ebből azt vonhatnánk le, hogy az uniós szabályok megsértésére került sor. Mert, mert a CRD, CRD 4-ről van itt szó, és ennek a végrehajtása vagy átültetése Málta jogba nem tette lehetővé, hogy ezen az úton folytassuk az eljárást. Minden esetre, hogy az Efe, Máltai FSA küldött a bizottságnak és a tagállamoknak az ügyel kapcsolatban, ebben ennek alapján megállapítottuk, hogy melyek azok a lépések, amelyekre szükség van a máltai hatóság részéről, tehát ebben az ügyben is lesz utánkövetés. Köszönöm. Köszönöm. Just two quick uh, follow-up. Uh, Gyors megjegyzésem lenne, ahogy azt a közös vagy a vegyes bizottság nevében mondtam az elején, az AML CFT koncentrációját IBA szintjén támogatjuk. Nyilván a szakértői tudás itt a legnagyobb, és így a források felaprózódása is elkerülhetetlenne. A biztosítási piacon elsősorban a banki rendszeren keresztül lépnek be, hogyha banki termékekről beszélünk, akkor nyilván a banki hálózatokat használják ezen termékek terjesztésére, akkor is, hogy ezek nem banki termékek. Éppen ezért Európai Bankhatóság szintjén érdemes lenne ezt centralizálni. Még valamit meg érdemes levonni tanulságként ebből, a tagállami felügyeleti rendszerek működésének a hatékonyságát nagyon nehéz elemezni, mindenféle korlátozás gátolja ezt, hogy mi is történik valóban helyben, helyszínen. Ami itt az EML esetében történt, ez lehet, hogy máshol is előfordult, csak egész egyszerűen európai felügyeleti szinten erről nekünk nincsen tudomásunk. Köszönöm, Gabriel. Oh, very briefly also, and uh, I Tényleg csak gyorsan egyetértek azzal, amit Steven mondott, érdemes ezt az Európai bankadóság szintjén centralizálni. Van azonban még egy dolog, amit szerettem itt ezügyben felhozni. A, a pénzügyi felügyeletek, illetve a pénzügyi nyomozó egységek közötti együttműködés nem egyszerű ugyanis a mediáció szintjén vannak olyan konkrét elemek, amelyek nap világra kerülnek, például a pénzmosás, esetleges pénzmosás kapcsán nagyon nehéz a Financial Intelligence Unit, illetve a pénzügyi felügyeletek között, ami nagyon nehéz teszi azt, hogy a szabályoknak érvényt eh, szerezzünk. Szerintem az európai jogszabályoknak ezzel valamit kezdeniük kell előbb-utóbb. Igen, elnézést. Tehát tényleg csak tájékoztatva önt a, a Pilátus ügyében folytatott máltai vizsgálatot mi most figyelemmel követjük. Van egy lett eset, illetve a Daniel Danske Bank ügyét is, ahogy azt a vezetőben említettem, EML felügyeleti felülvizsgálatot rendeltünk el, és az év végéig Kettő darab iránymutatási csomagot adunk majd ki az ügyben. Ketten is dolgoznak csak ezzel kapcsolatban. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy ezen a területen igen nagy eredményt értünk el, amire büszkék is vagyunk. Thank you very much. Köszönjük szépen, hogyha jól emlékszem, a jogszabály is különbséget tesz a Financial Intelligence Unit, illetve a um, Financial Supervisory Authority, tehát pénzügyi felügyeleti hatóság, illetve az Intelligence Unit között. Hát nyilván a kettő közötti átfedés elkerülése, ez kívánatos volt. Köszönöm, a fenntartható finanszírozásról szeretnék beszélni, hiszen olyan téma ez, amelyről gyakorta szó van önöknél. Tudjuk, hogy megvan az akcióterv, amelyet az Európai Bizottság készített el, ezt rendkívül módon üdvözöljük, az Európai Parlament összességében üdvözli ezt, hiszen olyan változás jelent ez, amely már régóta esedékes. Mert a pénzügyi ágazat kicsit lemaradt, ami az fenntarthatóságot illeti. A parlament most mindenféle területen aktív a jogalkotás terén, ez az első részre vonatkozik. Az Európai Parlament saját kezdeményezésű jelentésben ö, már megfogalmazta, hogy mennyire fontos ez a fenntarthatóság. Ezért el kell kötelezni magunkat a fenntartható finanszírozás mellett egyrészt, másrészt rugalmasságra van szükség a végrehajtás terén. Úgyhogy az elkötelezettség, rugalmasság, ez a két dolog, ami rendkívül fontos. A felügyelet is az, de a legfontosabb, a legjobb gyakorlat. Például szeretném tudni, hogy a három ICA feladatát hogy látják az európai felügyelő hatóságokra gondolok? És mire van szükségük ahhoz, hogy jó szerepet vállalhassanak fel? Például a saját kezdeményezésű jelentésben a parlament azt mondja, hogy ami a az európai felügyeleti hatóságokat illeti, nagyon fontos, hogy a fenntarthatóságot képviseljék ők is. Volt egy jelentéstervezet, ami a mandátumra vonatkozott, és hogy legyen benne a fenntarthatóság, a stabilitás mellett, ami rendkívül fontos terület. Aztán Például arra gondolok, hogy a hitelminősítő intézetek pillanatnyilag nem foglalkoznak a nagyvállalati ö, fenntarthatósági kockázatokkal, pedig kellene, tesztelni kellene a bankok portfóliója esetében mindezt, nem csak a nyugdíj alapoknál. Úgyhogy önnek mi a vélemény erről? mi a szerepük, és miért kell felvállalniuk ezt a szerepet. Köszönöm. Köszönöm szépen, hogy felvetette ezt a kérdést. Én úgy gondolom, hogy ami az eszmát illeti, két dolog van, ami a fenntarthatóságra vonatkozik. Az első az, hogy mindent megtegyünk annak érdekében, hogy ami az információt illeti a kiadóknál, a jegyzett cégek vonatkozásában, eh, megfelelően figyelembe vegyék a hosszú távú kockázatokat, amely a fenntarthatóságból fakad, és főleg a környezetvédelmi kockázatokhoz kapcsolódókra gondolok itt. Tehát a minősítés esetén például megfelelően tükrözzük a hosszú távú kockázatokat, amelyek a fenntarthatósághoz kapcsolódnak, a másik pedig a pénzügyi jelentése területe, ahol is a befektetőket tájékoztatni kell a fenntarthatósághoz kapcsolódó kockázatokról. A másik dolog, egyre nagyobb a befektetők részéről az igény, a kis befektetők, az intézményes befektetők részéről is ezért a taxonomi nagyon fontos, mert lehetőséget is akarunk biztosítani a befektetők részére. Azokra gondolok itt, akik tényleg a fenntartható beruházásokra koncentrálnak és szeretnének ebbe befektetni, hogy ezt megfelelő módon megbízhatóan teljesít. Tehát, ami az akciótervet illeti, ez sokféleképpen érint minket. Most vizsgáljuk azt, hogy a fenntarthatósági elemeket hogyan lehetne például a pénzügyi eszközökbe beépíteni ha valaki például ki akarja deríteni, hogy a fenntartható beruházás hogyan működhet, akkor legyen valamilyen tanácsadói folyamat, hogy megtaláljuk a célt, de aztán, ami a hitelminősítést illeti, ezt is megfelelő módon figyelembe kell venni. A hosszú távú kockázatokra gondolok itt, amelyek a fenntarthatóságra hoz kapcsolódnak. Azt gondolom fontos, hogy az állami ágazatot is bevonjuk ebbe, mert kicsit le van maradva a magánterületekhez képest. Megbízható terület, megoldásokra van szükség, úgyhogy ezt erre törekszünk. Köszönöm szépen. Nagyon gyorsan. Ami engem illeti, támogatom az eddig elhangzottakat. Ami a mi területünket illeti, én annyit mondanék még, hogy az etikai, szociális, zöld tényezők a felügyeleti és értékelő folyamatban lehetőséget biztosítanak arra, hogy olyan eszközöket hozzanak létre, amelyek segítségével a felügyelet ezeket az aspektusokat is figyelembe veszik. Köszönöm. No, very briefly. You don't need on any question because no, no, we... I know, I know. But sustainability jó, igen, igen, tudom, a fenntarthatóság rendkívül fontos, csak annyit szerettem volna elmondani, hogy ha a pénzügyi ágazatot nézzük, talán a biztosítás és a nyugdíj az, amely a legnagyobb részét öleli fel ennek, az üzleti modellnek. Alapvetően fontos, tehát, hogy egy irányba haladjunk a biztosítás és a nyugdíj területén, és már voltak itt jó gyakorlatok. Úgy gondolom rendkívül fontos, hogy megértsük azt, hogy főleg a biztosítás esetében nem csak a ö, az eszközökről van szó, hanem a forrásokról is, mert persze ott van az éghajlatváltozás, e, illetve a biztosítók joga, hogy lehet-e valamilyen jó és megfelelő ösztönzőt alkalmazni, hogy alacsony széndiokszid kibocsátású gazdaság felé mozduljunk el. Úgyhogy most vizsgáljuk a lehetőségeket, pilléreken átfogó megközelítést alkalmazunk, nem csak egy területre koncentrálva, mert ugye meg kell néznünk a tőke oldalt is, de mindenképpen a kormányzatot, a kockázatkezelést, az átláthatóságot is figyelembe kell menni. Egyébként említette Paul, és mindenképpen várjuk ezt. A 2019-es teszt vonatkozásban a nyugdíj területén egy olyan elemet szeretnénk még bevezetni, amely a fenntarthatóságot biztosítja, és a karbonlábnyom vonatkozását. Köszönöm, Ashley Fox. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm a három elnöknek, hogy elhozták ma ide nekünk ezt az üzenetet. Az európai crowdfunding jogszabály eh, előadójaként az S eh, ma hozzászólása az elnék előadói ülésen igencsak érdekes eh, volt. Az Európai Bizottság azt javasolta, hogy az ESMA hagyja jóvá, illetve felügyelje ezeket a crowdfunding platformokat. Ugyanakkor a frakcióm eléggé szkeptikus ez ügyben. A magánbeszélgetésekből azt hallottuk, hogy az ESMA készen áll eh, erre ugyan, de fenntartásainak kapacitás szempontjából, illetve a hatékony kormányzás szempontjából is felmerülnek ezzel kapcsolatban kérdések. Azt hiszem, hogy a tagállami felügyeletek vannak a legjobb helyzetben arra, hogy ezt a felügyeletet elvégezzék. A PSD engedélyjel kell, hogy rendelkezzenek, és EML szabályoknak kell, hogy megfeleljenek ezek a platformok, ezeket pedig ugye nemzeti szinten felügyelik. Az ESMA vajon egyértelműen átlátná -e a szabályozói gyakorlatot, illetve megfelelő szakértői kapacitással rendelkezne ahhoz, hogy elvégezze ezt a munkát. Az ESMA a MIFID ügyében is a szabályozási konvergencia eszközeit hogyan használta. Hasonló eszközök lehet, hogy célvezetőbbek lennének crowdfunding ügyben is annak érdekében, hogy ezt a rendeletet minden tagállamban egyformán alkalmazzák. Köszönöm elnök úr. First of all, of course we... Köszönöm szépen először is. Örülünk annak, hogy az Európai Bizottság szerint érdemesek vagyunk további felügyeleti szerepre. Ez mindig jó. A nagy kereskedői piachoz közelebb lévő például hitelminőség, trade repositories, ezek azok a területek, amelyeket érdemes európai szinten végezni, miközben a különböző fogyasztó különböző nyelven kell, hogy tájékoztatásra kerüljenek, és hát európai szintű közvetlenül felügyelet sokkal nehezebb lenne, tehát logikusabb lenne ez nemzeti szinten, illetve pont a crowdfunding ügyében az ESMA már 2014-ben is amellett érvelt, hogy jó lenne egy külön jogszabály, ami a crowdfundinggal foglalkozik, mert ennek megvannak a magas sajátosságai. Személyes szempontból vizsgálva, nos az a véleményem, hogy minél Minél kisebb befektetésekről beszélünk, annál inkább nemzeti szinten érdemes, hogy megvalósuljon. Tehát az ESMA szerepe igazából ennek megfelelően alakulna. Az ESMA ráadásul a nemzeti illetékes hatóságokkal versenybe kerülne. Azt hiszem, hogy a nemzeti és az európai szintű felügyelet ügyében a jelenlegi szabályokat tudunk javítani. Az igazán határon átnyúló crowdfunding platformok esetében a nagyobbakat lehet európai szinten, a kisebbeket pedig helyi szinten, hiszen a helyi tudás, a helyi ismeret, illetve a nyelvi tudás ebből a szempontból sokat könnyítene a felügyeleten. Köszönjük, az javaslatait beépítjük. But you didn't ask about ICO. That's the most tricky part. Persze az ICO-ról nem volt kérdés, pedig ez a legnehezebb, hogyha a javaslatainkat megszívlelik, akkor érdemes lenne ezt a kérdést is feltenni. Wolf Klintz. Köszönöm szépen, elnök úr. Nem akarok túlságosan itt a pénzmosással foglalkozni, de azért eh, nem tudom, hogy elegendő-e eh, eh, az, hogyha az EBÁ-t megbízzuk ezzel a feladattal, mert hogyha csak a bankákazatra redukáljuk ezt, akkor ezzel nem veszük figyelembe a problémán, probléma dimenzióját. Nagyon fontos szerepe van ennek az ingatlan piacon, főleg nálunk az én országunkban, aztán a kábítószerkereskedem, prostitúció és egyéb területeken. Hogyha bankfeladat feladatnak tekintjük az pénzmosás elleni harcot és ennek csökkentését, akkor a potenciális pénzmosók nagyon gyorsan találnak más utakat, és a pénzügyi ágazatokban is eh, a shadow banking szektort választják, amire nem vonatkoznak a szabályok, szabályok és ezért eh, ezt kivonják magukat az ellenőrzés alól. Úgyhogy én egy kicsit messzebb mennék a megfontolásokban, és hát nem igazán szeretek új hatóságokat eh, létrehozni Európában, mert a polgárok sem szeretik ezt, vagy nem értik, nem, hogy miért van szükség még egy újabb hatóságra, de én azt gondolom, hogy ezen a területen mégis szükség lenne erre eh, egyedüli hatóságként, amely nem csak felügyelet, hanem szankcionálhat is. Szankcionálás nélkül nem működik az egész. Ez az első eh, dolog. A második, Mája úrnak igaza van, a BIPSZEL és a Users kit kapcsolatban a problémát én is látom, azonban, hogyha azt gondoljuk, hogy a jövő év végéig a problémát meg tudjuk oldani, ahogy azt ön mondta, ez nagyon optimista. Májusban választások lesznek, a parlament március-áprilistól kezdve már nem lesz teljesen működőképes, aztán létre kell, aztán lesznek a választások, aztán feláll az új parlament, aztán jön a bizottság, stb. Kérdés, hogy nem lehetne-e azt mondani, hogy a Juzickit tovább életben marad, mint ahogy ezt terveztük, ne járjon le 2019 végén, 2020 elején, és aztán, hogyha a Bipskit javul, akkor egy komoly, és egy felü, komoly felügyeleti ellenőrzésen ment végig, akkor utána lehetne megnézni ezt a lehetőséget, hogy ezeket összevonjuk. A harmadik és utolsó pont a no action letterekre vonatkozik. Ez egy olyan dolog, ami az Egyesült Államokban már létezik, az Európai Unióban még nem és a vélemények itt nagyon eltérőek, de el tudom képzelni, hogy mindenképpen értelmes lenne bevezetni nálunk is ezt a rendszert, legalább ezt a mondatot hadd fejezzem be, elnök úr. Ugye látjuk, hogy, a, hogy egy jogszabály végrehajtása oda vezet, hogy más javaslatok, és most kikapcsolja a mikrofont a hozzászóló. Well, on the, on the point on... Ami az EBA szerepét illeti, a három hatóságot koordinálva rövid vagy közép, illetve hosszú távon eh, lehet, hogy ez egy opció lenne, eh, ez az eh, ügynökség egy rendelettel, amely nagyobb harmonizációt tenne tehetővé. Miután az ML5 most lesz, kerül lezárásra, ezen az úton, vagy ilyen messze nem mehetünk a centralizációt illetően, és nekünk lehetne szerepünk abban, hogy koordinációt biztosítsunk. Hadd tisztázzam, hogy minden esetre az EBA szerepe nem korlátozódik a bankokra, sokkal inkább az EBA ernyője alatt egy hub jönne létre, amely a pénzügyi ágazaton átszövő pénzmosás ellen lépne fel. Nagyon röviden először is, ami a Jusic kitteket illeti, a kérdés nyilván arra vonatkozik, hogy a Jusic kivételt kiterjesszük-e, felmerülnek a, biz, a biztosítási termékek, itt ez elég gyorsan folyhat. Azt várjuk, hogy ugye hamarosan lezárul a mandátum, és nem lesz már legislatív munka, úgyhogy nagyon dolgozunk azon, hogy jövő év első negyedében ezt véglegesítsük, és komolyan vegyük azt, hogy egy lehetőség merül fel, amely jövő év a negyedének végén lesz, bezárul. Egy gyors értékelésre kerülne sor, jövő év elején lenne egy jelentés, ez a bizottság elé kerülne, és, és ez aztán dönthetne. Ami a no action lettereket illeti, ezt támogatni tudom azt, hogy vizsgáljuk meg ezt a kérdést. Nemrégiben merült fel az a kérdés, mely szerint egy clearing végelszámlási kötelezettség merült fel, és a parlament is és a tanács is úgy döntött, hogy ezt a clearing obligation-t ezt eh, el kellene halasztani, kivételt kellene alkalmazni, és az egyetlen lehetőség az volt, eh, hogy azt mondtuk, hogy ez nem felügyeleti prioritás. No, hát ez nem a legnagyobb jogbiztonság, amit biztosítani tudunk az érdekelt feleknek, bármilyen segítséget örömmel veszünk. Köszönöm szépen, Sven Gigold. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon örülök, hogy újra látom Önöket, és folytatnám azt a kérdést, amit a kollégák feltettek a pénzmosással kapcsolatban. Azt gondolom, hogy mindenképpen fontos két dolgot elválasztani egymástól. Az egyik, hogy mit csinálunk hosszú távon, a másik pedig mit teszünk annak érdekében, hogy előrelépést érjünk el. A tökéletes nem lehet a jó ellensége kötelező számunkra az, hogy mindent megtegyünk a dolgok javítása érdekében, és közben nem szabad bezárni az utat a jobb közép- vagy hosszú távú megoldások előtt sem. Én az ESMAT és az EOPÁT kérném, hogy részletesen számoljanak be arról, hogy mennyi munkat kutatás foglalkozik a pénzügyi bűncselekmények elleni fellépés érdekében. Hány, hány munkatárs, hány munkacsoport tudnák ezt részletezni, hogy milyen intézkedéseket kívánnak kezdeményezni a hatóságon belül. Másodszor, ami az IOPÁT illeti, Gabriel, beszéltünk már az uzsoráról, az uzsora kamatról. Én azt gondolom, hogy a az autó biztosítás, aztán az útlemondási biztosítás és egyéb termékek területén tettek lépéseket. Készek-e arra, hogy átfogóbb intézkedéseket hozzanak az uzsora kamat esetében, a biztosítások esetében. Azt hiszem, hogy az európai fogyasztók ezt megértik, megérdemlik. Ami az ebát illeti, egy kicsit meglepődtem azon, hogy a valutátváltási szolgáltatások területén az EBA ellenzi az, hogy itt egy ATS jöjjön létre, ami lehetőséget adna a hatóságnak arra, hogy megtiltsák a túlzott illetékek, túl magas illetékek, valótaváltási illetékek használatát, azt gondolom, hogy közösen kellene fellépni a túlzott, túlságosan magas illetékek területén. Köszönöm szépen! Ki szeretné kezdeni? Ájópa? Ami a pénzmosást illeti, ez egy olyan téma, amire nem tudunk olyan sok munkatársat áldo, ö, ráállítani. Nyilván prioritásos kérdésekről van szó. Mi inkább a felügyeleti konvergencia témákra koncentrálunk, a prioritásokat meg kell ugyanis határozni. Mondjuk 0,5 FTA-t állítottunk a pénzmosás elleni harcra. Együtt működünk a, közös bizottságban. Persze meg kell érteni, hogy ezen témák nagy része a bank ágazatban kezdődik, de természetesen a nyugdíjalapokat és az biztosítást is kihasználják erre. És erre voltak már példák már egyes országokban. Azt gondolom, hogy ez az elvárás, hogy európai szinten nagyobb forrást áldozunk erre a kérdésre, az jó lenne. Kívánnak többet tenni? Persze, természetesen, hogyha vannak ezzel az, ezekkel a témákkal kapcsolatban bizonyítékok, akkor, eh, akkor ráállítunk erre embereket, de egyelőre nincs meg erre a forrásunk, hiszen el kellene vennünk a munkatársokat más témáktól, eh, például határon átnyúló üzletek, ahol itt elég sok, hát hogy úgy mondjam, romlott üzleti modellt találtunk a mi ágazatunkban. A PPI, illetve a ö, utazási biztosítások esetében igen, ezek a témák, ezek a termékek olyanok, amelyek homlokterünkben vannak, világos ajánlásokat adunk a nemzeti hatóságoknak ezzel kapcsolatban. Itt a alapvető szerepe van a biz, a különböző jutalékoknak, juttatásoknak, úgyhogy erre felhívjuk a figyelmet. Aztán tematikus információkra van szükség az utazási biztosítással kapcsolatban, és ezen dolgozunk, a hozzáadott érték, az érték, a termék értéke aztán dolgozunk a kiskereskedelmi kockázati indikátorokon, hát vagy a fogyasztói kockázati indikátorokon, hogy megnézzük, hogy ez hogyan működik. Például a jutalékok szintje is egy fontos eleme ennek az indikátornak. És emellett, ami nagyon fontos, és most lépünk be a business stratégia végrehajtásának második részében, itt az AID és a BRIPS ről van szó, és sokkal inkább a nemzeti hatóságokkal sokkal szorosabb együttműködésre vagy munkára kerül sor. Megkezdtük a prudenciális, illetve contact of business munkát, Számos olyan helyzettel nézünk szembe határon átnyúló üzletek esetében, amelyek ezeket a termékeket illetik, tehát ez nyilván a jövőben fontos feladat számunkra. Köszönöm szépen, röviden, nincs pontos számadatom. Gabriel által adott adatokhoz vagyunk közel azzal kapcsolatban, hogy hány ember dolgozik a, ezen a témán nemzeti szinten nem annyira az értékpapírpiaci szabályozó, hanem inkább a banki e, szabályozók azok, akik foglalkoznak a e, pénzmosás elleni kérdésekkel, tehát e, inkább kérdés, hogy melyik a hatékonyabb fellépés. Nem azt akarjuk mondani, hogy a pénzmosás nem merül föl az értékpapír területén, de nyilván a legnagyobb mértékben a bankágazatban merül ez fel, és még mindig konzultatív szerepet játszunk, de minden esetre érdemes az EBA-nál koncentrálni ezt a feladatot. Tervezik-e, hogy erősítik ezt a feladatot? Hát igen, igyekszünk igyekszünk a pénzmosás ellen hatékonyabban fellépni a közös bizottságban. Ez a téma, ezt az érték, ezt a érdekelt felek felvetették számunkra, hogy őszinte legyek, nem tudom, hogy az EBA e elleneznie ezt, meg persze természetesen az RT ezt megcsinálnánk. Nem vagyok benne biztos, hogy az ár plafonok-e a megfelelő, jelentik-e a megfelelő előrelépést? Nyilván vannak itt feladatok, amelyeket komolyan kell venni, vagy kérdések, amelyeket komolyan kell venni, és lépni kell ezeken a területeken. Köszönöm szépen! A GUE képviselői EFTD, ENF nincsenek itt, úgyhogy Allen szó. Thank you, Mr. Chairman. I, I will... Uh, Köszönöm, tisztelt elnök úr! Csatlakoznék az a kérdéshez, amelyet Klinc kollega fogalmazott meg. A múlt héten egy levelet írt a bizottságba a Jussi termékek vonatkozásában. Ebben elmagyarázza, hogy 2019 elejéje várják a szakmai eredményeket az termékek vonatkozásában. Azonban a bizottság még eddig nem nyilatkozott, hogy hogyan és miképpen kép, kíván ezzel a kérdéssel foglalkozni. Ön szerint akkor ez Európai Uniós jog lesz, és mennyi időre van szükség a piaci szereplőknek az alkalmazkodáshoz? Vagyis jövő év végéig készen állnak erre majd? Nekem ez elég rövid határidőnek tűnik. Köszönöm. Say something on that, uh, Mr. úr, ahogy Steven is említette, úgy gondoljuk, hogy nyilván nem teljes felülvizsgálata lesz a PIPS-nek, hanem finomításról lesz szó bizonyos területeken, például a teljesítmények esetében itt lehetne egy ilyen finomításról beszélni, de mások esetében is. Nagyon sokat beszélnek arról, hogy a PRIPS nem eléggé hatékony, de erre még nincs bizonyítékunk. Például arra, hogy egyes elemek, amelyeket megemlítettek, tényleg károsak-e a fogyasztók vonatkozásában. Például a tranzakciós költségeket sokszor emlegetik, talán ez inkább a rossz végrehajtás miatt van, nem pedig a módszer miatt. Tehát, ami a bizottságot illeti, arra köteleztük el magunkat, hogy tényleg csak finomítsunk bizonyos dolgokon, amelyekről úgy hiszük, hogy jobb eredményt tudunk felmutatni, és jövő év elején is tájékoztatjuk a bizottságot erről, de természetesen önöket is időben, hogy aztán a végrehajtásra is sor kerülhessen. Támogatom, amit Steven mondott természetesen, amit szintén rendkívül fontos, hogy egyenlő esélyek legyenek a végrehajtásra, a fogyasztók tájékoztatása, illetve a befektetési alapok és nyugdíjalapok vonatkozása. Igen, igen, de szükség van az ismétlésre. Tudjuk, hogy vannak egyértelmű végrehajtási problémák a PIPS vonatkozásában. Az egyik, amit említettem, a hatály volt. Vannak olyan termékek, amelyek bekerültek a hatályba, de szerintünk nem föltétlenül kéne, hogy ide kerüljenek, és talán van jogi alapja is annak, hogy bizonyos kötvények esetében szigorúban szorítsuk meg a hatályt. Ugye vannak olyanok, amelyek a kis befektetők vonatkozásában nem olyan előnyösek, és ez ellentmond a céloknak. Aztán ami a nagyon rövid időszakokat illeti a befektetésre, ezzel már foglalkozom a Q&A-ben, és azt gondolom, hogy a legnagyobb aggály a teljesítmény. Ezt a levélben is megfogalmaztuk, hogy ennek kellene a középpontjának lennie a célzott értékelésnek. Ami a tranzakciós költségeket illeti, valóban nem vagyunk még meggyőződve arról, hogy alapvetően fontosan megfelelően működik ez. Tudjuk, hogy nagyon összetett és komplex módszerről van szó, és hát tudjuk, hogy amikor az ember vásárol, értékesít, akkor kicsit veszít a gazdasági értékből. És nagyon fontosak ezek a csomagok ebben az esetben. Amikor az iparágat aggasztotta a tranzakciós költség, akkor bizonyítékokat kértünk, és a bizonyítékok alapján folyó értékelés eredménye az, hogy a módszerek nem megfelelő alkalmazása volt az oka ennek inkább, mint önmaga a módszer. Úgyhogy ezért érvelünk amellett, hogy célzottabb, célzott értékelés készüljön, főleg a teljesítmény oldalról. És természetesen az Európai Bizottság érintettjeivel is kapcsolatot tartunk ebben a témában, de korábban is elmondtuk már, hogy hogyan szeretnénk inkább látni ennek a megoldását, mert nagyon rövid az idő, ami rendelkezésünkre áll. Köszönöm. Rendben. Nina, Jill. Köszönöm, itt vagyok. Már beszéltünk erről a témáról, mert az egyszerűen döbbenetes jelentéseket közölt, tényleg lépnünk kell az éghajlatváltozási kérdések vonatkozásában. Úgyhogy visszatérnénk arra, amit már hallottunk. A pénzügyi ágazatnak rendkívül fontos a szerepe ebben, és bár a fenntartható finanszírozási javaslatokat várjuk a bizottságtól, és a reform keretén belül, azért ezek olyan nagyon óvatos javaslatok. Tudom, hogy már bizonyos fokig válaszolt arra, hogy mit tehetnénk még, de azt gondolom, hogy önök lehetnének a motorjai ennek a változásnak, mint felügyelők. Steven azt hiszem említette, hogy az állami ágazat lemaradt, a magán szféra lépett jobban előre, úgyhogy a következő időszakban ezt kellene orvosolnunk. Aztán említette, hogy úgynevezett stressz, stressz teszteket fognak a biztosító ágazatban végrehajtani. Esetleg volna -e lehetőség arra, hogy megvizsgálják ezeket a magas szintű kockázati elemeket megvizsgálni, meg a nukleáris energia kérdését. Nem tudom, hogy lehetne hasonlóképpen eljárni, mint a bankok esetében. Aztán ESMA és Brexit. Tudom, hogy egy memorandumon dolgoznak, az Egyesült Királysággal együtt is. Egy kicsit pontosítaná azt, hogy most hogyan is áll ez a történet? Mikor születik ez meg? Mert nagyon sok az aggály a befektetési alapok szabályzását illetően. A közelmúltban írtak egy levelet Trombovszki alelnök úrnak, mondván, hogy szeretnék, hogyha felülvizsgálnák a Mifidet, ha jól értettem. Én attól tartok, hogy még eddig egy csomó részét be se vezettük megfelelően, és már is felülvizsgáljuk. Ennek nyilván a CMU-ra vonatkozóan, vagyis a tőkepiacok egy uniójára is óriási hatása lesz. Aztán aggasztó lenne, hogyha az EU kívül nem lehetne befektetni. Aztán pénzmosás ellenes fellépés több kollega is felvetette ezt a problémát. Üdvözlöm azt, hogy intézkedtek a Dansk és az ing -en. Talán több hatáskörre van szükségük, de a tagállamoktól nem kapnak elegendőt a legutóbbi felülvizsgálat vonatkozásában. Tehát hogyan látják ezt a konkrét gondot, problémát? Gyorsan. Három témáról. Először is fenntarthatóság, Tudom, a kérdés elhangzott, hogy mire van szükségünk, hát nyilván egy csomó forrásra. Bár talán egy kicsit már belefáradtak ettől, ebbe a válaszba, de ez az igazság, forrásokra van szükségünk a munkánkhoz, az integrálása terén, a fenntarthatóságnak, a tanácsadásnak, az összehasonlítási területeken, stb. stb. stb. Úgyhogy véleményem szerint helyes az akcióterv tartalma, Örülünk annak, ami ebben található, és reméljük, hogy a korlátozott forrásaink segítségével sikerül majd megfelelő eredményeket felmutatnunk. Aztán EMU. Kö. Amennyiben nincs megállapodás a Brexitről. Olyan megállapodásokra gondolok, mint amelyek léteznek már nagyon sok harmadik országgal. Olyanok, amelyek a stabilitás, a befektetővédelem terén megfelelnek az elvárásoknak. például, hogyha a piacon valaki tókapásokkal él, akkor ezt ki kell vizsgálni. Ott van például az információcsere, a kereskedők vonatkozásában. Erre az emura gondoltam én, és ezt mindenképpen jövő év márciusában már működőképesnek kell tudnunk. Aztán az EU 27-ek nemzeti rendel, regulátorai. Ugyanaz a helyzet, mint az ESMA-nál. Nagyon fontos az a megállapodás, amelynek értelmében közös álláspontot kell létrehoznunk az EMUK tartalmát, illetően meg is született már mindez, és ami a szélesebb körű tárgyalásokat illeti, a továbbiakban az, a brit kollégákhoz fordulunk majd annak érdekében, hogy megfelelő időben még március előtt sikerüljön megért, megállapodni, mert ha ez nem sikerül, időben értesítenünk kell az érintetteket. mi mivit? Ah, ez egy másik terület. Itt láthatjuk, hogy az EU-s jogszabályokat nyilván nem úgy hozták, hogy a szomszédban óriási likvid piac van. A kérdés az, hogy a MIFID MIFIR hogyan készül fel egy új helyzetre, ahol viszont óriási likvid piacok vannak az EU-n, az EU-n kívül. Láthatják, hogy az Európai Bizottság megfelelően reagált az említett helyzetre. 2,2-vel, ami az ESMA igazgató tanácsát illeti, a MIFID re másképp kell tekintenünk, az új kialakult helyzetre volt tekintettel. Itt nem arról van szó, hogy le akarjuk zárni a kapcsolatot a harmadik országokkal, hanem azt akarjuk, hogy az EU kereskedőhelyek és beruházó cégek, illetve a harmadik országok megfelelő helyei között megfelelő egyensúly alakuljon ki. Ugyanis a jelenlegi helyzetben, a legtöbb esetben a MIFID MIFIR, ami a beruházó cégeket és a kereskedőhelyeket illeti, gyakorlatilag harmonizáció hiányban szenvednek, és ez problémát jelent a tagáramok számára, mert például a kereskedő helyek engedélyezése, a szolgáltatások nyújtása vonatkozásában problémás lehet. Köszönöm szépen. If I may on, on the two points very briefly. Nagyon röviden az elhangzott két témával. A brit szervekkel kötött memorandum a understandingek témájában, MOU témájában az 27 tagállam felügyeleteivel együtt dolgozzunk azon, hogy a brit kilépésről szóló tárgyalásokra alakulására felkészüljünk. Fenntartható éghajlat barát fellépés kapcsán taxonómia nélkül is lehet valamit tenni. A taxonómia persze sokat segítene, például a további elemzések és tesztek elvégzése terén, de hát a jelenlegi helyzettel is próbálunk valamit elérni. A gazdaság különböző ágazatait próbáljuk mindenképpen bevonni a konzultációba, hiszen a saját portfóliójukban is ez komoly kockázatot jelenthet, és azt hiszem, hogy egyre többen vannak azok, akiknek saját beruházási struktúrájukban kezdenek felkészülni erre a helyzetre. Ez olyan bevált gyakorlat, amire szeretnénk a Szolvencia 2, Szolvenci 2 kontextusában is bevezetni. Azt fontos, hogy a biztosítók és a banki ágazat szereplői mindkét oldalon is megjelentnek, hiszen az egyik kockázat az, hogyha a fellépés következtében egy 0-1 digitális világot hozzunk létre, ahol az ilyen lecsupaszított eszközök világát teremtjük meg. Éppen ezért szerintem nem egy negatív, hanem egy pozitív spirára, nem egy ördögi, hanem pozitív körre lenne szükség annak érdekében, hogy a cégek valóban egy alacsony széndiokszid kibocsátású gazdaság felé mozduljanak elé, és így egyszerre a pénzügyi kockázatok elkerülése is lehetséges lenne. A stresszteszteket is egyébként erre használjuk, és jövőre is természetesen folytatjuk ezt a gyakorlatot. Imir ügyében nem arról van szó, hogy a bankhatóság több hatáskört szeretne vagy sem. Az igazi baj az, hogy európai szintű problémával van dolgunk, és a leggyengébb láncszem problémájával itt szembe kell néznünk. Azt látjuk, hogy a tagállamokon keresztül mozognak ezek a bűnös úton szerzett pénzek, és bizony az együttműködés a tagállamok között nem elég gyors ahhoz, hogy felvegyük a harcot ezzel szemben. Voltak olyan bankok, amelyek az amerikai hatóságok beavatkozása miatt gyakorlatilag be kell, hogy zárjanak. Az Európai Bizottság reflexiós papírja egy kiutat vázolt fel. Természetesen, főként az első státuszban próbálunk valamiféle segítséget nyújtani mi is, hiszen vannak eszközök, amelyek rendelkezésre állnak. Némi tapasztalattal rendelkezünk már ezen a téren, szívesen segítünk. A Brexit ügyében az Európai Bankhatóság elfogadott egy olyan keret megállapodást sokat az uniós szervekkel, amelyet az uniós oldal is elfogadott. Persze szeretnénk, hogyha minél hamarabb tisztában látnánk ez ügyben, hiszen egyre szorít minket az idő. Köszönöm. Az ez márnak megragadom a kettőséget, hogy köszöntet mondjunk a beruházó cégekkel kapcsolatos előadásért, és az előadónk Markus. Markus, Stevennek megköszöntem ezt az előadást, és elmondtam, hogy úgy döntöttünk, hogy majd szavazunk, de a triológus során természetesen ezt figyelembe veszik, mert nagyon jók voltak ezek a javaslatok, amelyeket be tudunk építeni a munkánkba. Merci, euh, merci Monsieur le Président. Euh, moi, je voudrais bah, d'abord remercier les présidents pour, euh, pour, cet pour cet échange, et je voudrais... Köszönöm először is, köszönet az elnök úrnak a eszmecseréért, és két dolgot szeretnék itt felvetni. Ma látjuk, hogy a kriptoaktív hogyan fejlődik egyre nagyobb mértékben. Úgy gondolom, ezt figyelemmel kell kísérni, mert tudjuk, hogy az Európai Unióban és általánosságban világszerte ma nem sok ilyen keret létezik. Ami a társfinanszírozást illeti, megvizsgáljuk azokat a javaslatokat, amelyeknek célja az, hogy megfelelő rendelkezés álljon rendelkezésre, hogy ezek a platformok, a társfinanszírozó platformok használhassák a zsetonokat vagy az ICO-kat. Amennyiben ilyesmit akarunk kifejleszteni Európában, akkor óvatosan kell eljárnunk, ami a kockázatokat illeti, de úgy gondolom, olyan keretre is van szükség, amely megfelelően rugalmas, és lehetővé teszi az innovációt. Úgyhogy Szeretném, hogyha visszatérne erre. Ön szerint a virtuális pénzek hosszú távú tendenciát képviselnek? Szabályozni kell ezeket európai szinten? Ha igen, akkor mikre kell figyelni, hogy meglegyen az egyensúly, a biztonság, illetve az európai piac fejlesztése között. Na és mi a helyzet a jogalkotói kerettel a finanszírozás terén? Végül, sokat említette már a fenntartható finanszírozás csomagot. A kérdésem egy konkrét területre irányulna, a zöldítésre. Kérdésem az, önök hogy látják? Hogyan lehetne elérni azt, hogy ezek segítségével a prioritást és az előnyt ne csak azok az cégek élvezzék, akik tényleg nagyon nagy erőfeszítéseket tesznek az öldítés terén. Hogyan lehetne elismerni azon vállalkozások tevékenységét is, akik kevesebb erőfeszítést tudnak tenni, önök szerint csak és kizárólag a, a pozitív karbon ö, jelzéseket kellene ki, figyelembe venni? Köszönöm. Uh, for Köszönöm szépen ezt a két kérdést. Az ICO-kkal, illetve a fenntartatossággal kapcsolatban. Az ICO-k ügyében Alapvetően, amit most az ESMA tesz, vagy az ESMA-nál teszünk, és ez bármiféle új innováció kapcsán szabályozóként azt kell megvizsgálni, hogy a meglévő szabályozási keretbe hogyan illeszkedik. Meg kell bizonyosodni arról, hogy az meglévő szabályok az innovációt ne lehetetlenítséggel, ugyanakkor fontos az, hogy az új innováció a már meglévő és működő technológiával egyenlő feltételek mellett versenyezzen. Az ICO-k ügyében azt próbáltuk elemezni, hogy hogyan lehet az új piaci szereplők, illetve a meglévő technológiák közötti egyenlőséget biztosítani. Ezen a ponton tehát azt vizsgáljuk, hogy az ICO-k közül melyek azok, amelyek belesnek a mandátumunkba, hiszen tőkét próbálnak gyűjteni esetleges majdani megtérülés reményében, tehát klasszikus termékeknek minősülnek. ICO-ról ICO-ra egyesével vizsgálják a nemzeti szabályozók, hogy ez pénzügyi eszköznek minősül-e, avagy sem, és ha amennyiben igen, akkor az egész szabályozói keret adott már. Hogyha van egy olyan platform, ami ezekkel az ICO-kkal kereskedik, akkor világos, hogy milyen szabályok vonatkoznak rá. Ha egyes ICO-k a szabályozói világ mandátuma a kerete alá nem tartoznak, azokkal mi legyen az Európai Bizottság is kikért a véleményünket ez ügyben, nem akarok elbe menni a dolgoknak, de azt hiszem, hogy világos, hogy melyek azok, meg kell állapítani, hogy melyek azok, amelyek pénzügyi eszköznek minősülnek, és hogy azokkal mit lehet kezdeni. Ugyanakkor arra oda kell figyelni, hogy az ICO-k bizony az e, nem világos, hogy milyen előnyökkel szolgálnak a más ilyen tőkegyűjtési módszerekkel szemben. Például az, hogy anonim eszközökről van szó. Ez nagyon gyakran felmerül a pénzmosás kontextusában, erről gyakran beszélünk. Ez egyébként az ICO-k esetében is releváns szempont lehet. Hosszú távú sikerüket nagyon nehéz megelőlegezni, de nekünk eh, mindenképpen ezzel foglalkozni kell, hiszen piacon mm, megjelenő valós jelenség, amelynek van hozzáadott értéke, ez világos. A benchmarkok ügyében azt tartom fontosnak, hogy különböző benchmarkok eh, kidolgozására mindenképpen sor kerül majd. A mögöttes befektetés fenntarthatóságától függő módon ez is világos. Ami a szabályozó szempontjából különösen fontos az az, hogy ezek a jelzőszámok valóban megbízhatóak legyenek, amelyekre támaszkodhatnak a befektetők. Szerintem budaság lenne azt mondani, hogy csak egy lehet, vagy csak kettő. A befektetői preferenciák ügyében nekünk igazából csak annyi dolgunk van, hogy a fenntartható benchmarkok korrektek, megbízhatóak legyenek, amelyek erre ruházói befektetési döntést alapozhatnak. A kriptoeszközökkel kapcsolatban, nos, 2013-ban kezdtünk ezzel foglalkozni, 2014-ben egy tanulmányt készítettünk ezügyben. Ennek három pillére volt. Az először az, hogy a kriptovaluta a piac, a pénzmosás elleni irányelv hatája alá kerüljön, ez volt az első. A második, hogy tájékoztassuk, figyelmeztessük a fogyasztókat arra, hogy védelemben nem részesülnek, hogyha ezen forrásokba fektetnek. A harmadik pedig az volt, hogy megpróbáltuk a kriptovalutákat, vagy kriptofizetőeszközöket a hagyományos eszközök piacától valahogy megkülönböztetni. Meggyőződésem, hogy ez a stratégia, ez jó és megalapozott, de mégis sajátos módon nem működik úgy, ahogy azt szerettük volna. Például a fogyasztók figyelmeztetése úgy tűnik, hogy nem eléggé hatékony azon, ahhoz, hogy az emberek valóban rádöbbenjenek arra, hogy milyen komoly kockázatot jelentenek ezek a beruházások, vagy befektetések, azt láthatjuk, hogy a bizonyos tagállamokban a kiskereskedelmi fogyasztói védelmi jogszabályok változtatásával sikerült ezt biztosítaniuk. A szegregáció végrehajtására nem került sor. Egyes tagállami hatóságok elhalasztották ezt, alapvetően kivizetési ügynökségnek tekintik ezeket a kriptovalutákat, tehát teljesen elfogadott fizetőeszköznek ismerve el ezeket a kriptovalutákat, vagy fizetőeszközöket, kriptopénzeket, éppen ezért a megközelítésünket is felül kellene vizsgálni. Egyelőre azonban még nem tudok ennél bővebben ehhez semmit hozzáfűzni nem fogom tudni megmondani, hogy hogyan kellene erről tovább lépni. Ramon Haregui Tondo. <clears throat> sí. Gracias. Ramon, igen, köszönöm szépen, elnök úr. anti laundering. Tres cuestiones en particular. La, la primera es... Eh, köszönöm szépen, három konkrét kérdésem lenne. Először is. Úgy tűnik, hogy az világos, hogy a rendelkezésre álló erőforrások nem elegendőek a feladat nagyságához. Az Európai Bizottság már korábban bejelentette, hogy ezügyben jobb koordinációra van szükség az ügynökségek között, illetve azoknak a megerősítése is kívánatos. Az újabb források kapcsán is felmerül, hogy ezek elégségesek-e, vagy esetleg az Európai Parlamentnek egy olyan kezdeményezést kellene -e támogatnia, amely tovább erősítené ezeket a koordinációs intézkedéseket, amelyek a pénzmosás elleni harc kontextusában már most is e, léteznek. Nagyon fontos dologra mutattak rá, neki volt szakértőink, arra, hogy az Amerikai Egyesült Államoknak milyen fontos szerepe van az egész pénzmosás elleni architektúrában, amelynek a célja az, hogy az nagy, széles körben elterjedt illegális tevékenységeknek gátat szabjunk, illetve a terrorizmus elleni harcban is fontos szerepet szántak ennek. Szoros együttműködés fennáll-e az Amerikai Egyesült Államokkal ezen a téren, hiszen mindannyian jól tudjuk, egy olyan országról van szó, amely bizony befolyásosabb Európánál sok esetben, ezt lássuk be. Voltak olyan európai bankok vagy pénzintézetek, amelyeknek gyakorlatilag le kellett húzniuk a rólót az amerikaiak nyomásának hatására. Ezért tehát a banki ágazat, amely rengeteg munkát végzett ezen a téren, és éppen ezért az európai bankrendszer nagyon robosztus és biztonságos, hogyan lehetne bevált gyakorlatokat felsoroló kézikönyvet minél hamarabb tető alá hozni. A lett bank, Daxa Bank is, a lett bank ügyében az Európai Bizottság vizsgálatot ígért, kérdezem a bankatóságot, hogy óriási pénzek mosásáról volt szó, pontosan mikor kívánnak erre bőve választ adni. Köszönöm szépen az Európai Bizottság javaslata 10 további pénzmosás ellenes szakembert szeretne a Európai Bankhatóságnál látni. Hogy ez elég. Nos, erre azt kell mondanom, hogy ez a, az a legkisebb elfogadható minimum, hogy igazából szerintünk ez nem egy aránytalanul nagy kérés a téma fontosságát tekintve. A Financial eh, Action Task Force az EML eh, felügyeletek eh, együttműködését próbálja ellátni, de sajnálatos módon ez Amerikával ez a fajta együttműködés még nem ideális. A, az elmúlt időkben többször is előfordult, hogy az amerikaiak által folytatott vizsgálathoz, illetve annak adataihoz nem nagyon fértünk mi Európában hozzá, ezért üdvözöljük azt a javaslatot, hogy EML ügyben az Európai Bankhatóság legyen a kapcsolat tartó, ami a lett ügyet illeti, az Európai Bizottságtól felkérést kaptunk arra, hogy vizsgáljuk ki ezt az ügyet. Az illetékes szervektől információt kértünk, ezt megkaptuk a múlt héten, most pedig folyik ennek az elemzése. Köszönöm. Thank you. Um... Köszönöm szépen. Most nem, nem látom se Perez asszonyt, se a többieket. Úgyhogy spontán hozzászólásokat fogunk meghallgatni. Holnap fogunk eszmecserét folytatni és szavazni a crowdfunding témájában Fox jelentés. Én ezt a témát nem követem közvetlenül figyelemmel, de hogy egy kezdeti coin offeringre került sor, és pontosan erről beszélt Andrea is, egy prudenciálisabb, óvatosabb megközelítésre van szükség. Tehát az ICO-val kapcsolatban eh, bizonyos módosítási javaslatok várhatók. So, uh, in, first of all, I think in my view, my personal view is that not necessarily. Az én eh, személyes véleményem az, hogy az ICO és a crowdfunding témáját külön is meg lehet közelíteni, nem kell ezt kombinálni. Ami az ICO-t illeti, Tudatában kell lennünk, hogy egyes ICO-k pénzügyi eh, eszközök, mások pedig nem. Pontosan egy eh, fontos az, hogy a nemzeti eh, hatóságokkal közösen vizsgáljuk meg ezt a kérdést. Nem akarunk ennek se privilegizált helyet adni, sem pedig hátrányos helyzetben nem akarjuk ezt taszítani. Hogyha ezek pénzügyi eszközök, akkor egyenlő feltételek mellett kell, hogy versenyezzenek más pénzügyi eszközökkel, Nincs ok arra, hogy miért kellene ennek nagyobb előnyt adni, mint a hagyományos pénzügyi eszközöknek. Ez a kulcsfontosságú megközelítés az ESMA részéről az ICO-val e kapcsolatban, ami pedig a crowdfundingot illeti. Kérdés, hogy mi lenne a legjobb megközelítés, európai vagy tagállami szint? Általánosabban én azt mondanám, hogy egy világos vita folyik eh, azzal kapcsolatban, hogy ezeket a tevékenységeket el kell kezdeni eh, szabályozni, vagy egy szinergia megközelítést kell használni. Én azt gondolom, hogy ezeket a területeket eh, úgy kell tekinteni, hogy az innovációt hagyni kell kialakulni, elég információt adni a fogyasztóknak, és el kell kerülni azt, hogy a szabályozott ágazatok negatív hatással legyenek egymással. De persze, hogyha látjuk, hogy ez nem jól működik, vagy nem úgy működik, ahogy ezt vártuk eredetileg, hát erre van példa. Vannak olyan bankok, amelyek nem elég eh, megbízhatóak ahhoz, hogy a crowdfunding platformoknak hiteleket eh, nyújtsanak. Az összekapcsolódások egyes esetekben elég szorosak, még akár fogyasztóvédelmi eh, kérdéseket is felvethetnek. Én őszintén szólva nem követem szorosan figyelemmel ezt az ügyet, de azt gondolom, hogy végre kell, végig kell gondolnunk ezt a megközelítést még egyszer. És legutóbbi piaci fejlemények felmerülése miatt is érdemes ezt megvizsgálni, és ezért azt gondolom, hogy az európai szintű szabályozás lenne szükséges. Nem holnap fogunk szavazni, mondja az elnök, hanem a módosító javaslatokat fogjuk megvitatni, úgyhogy van még egy kis időnk. van Sperez. Köszönöm szépen elnézést a három elnöktől hogy nem tudtam itt lenni az egész eh, eszmecsere során, de folyamatosan figyelemmel kísértem a fejtegetéseiket. Sokat beszéltünk már a pénzmosásról, hogy önök elégedettek a bizottság javaslat, javaslatával, és eh, hogy ez a legjobban eh, alkalmas javaslat. Nem látnak-e politikai kockázatot ebben, hogy megpróbálunk politikai megegyezésre jutni, de szem elől tartjuk, de nem tartjuk szem előtt az okokat. Ami a stressztesztet illeti, illetve a kormányzást illeti, nos, ez nem szolgálna a dolgot, úgyhogy azt gondolom, hogy nem lenne lényegi reform. A második dolog, ami a stressztesztet illeti, folyik a vita arról, hogy arányosságot kellene alkalmazni, csak a lényegi intézményeket alávetni a stressz illetve hogy a teljes szenáriót közzé tegyük-e, illetve hogy milyen, hogyan látják az eredmények közzétételét. Végül, ami a Brexitet illeti, az investment firm-mel kapcsolatban láttuk ezt már, nincs -e, nem merül -e fel a veszélye annak, hogy csak így próbáljuk toldozgatni, foldozgatni a rendszert, és azt gondoltuk, hogy a a piac 80%-a egy harmadik országban lesz, és ezért nem döntöttünk megfelelő módon, illetve másik oldalon ott lenne a teljes harmonizáció. Nem lette volna jobb a MIF 3-at például felülvizsgálni, amire most várunk, Nagy nagy, ön, az önlevelét nagy figyelemmel olvastam, de látjuk azt is, és a bizottság azt mondja, hogy hogy a, a javaslatunkat felvizezték, amely pedig a teljes megfelelésen alapozott, alapult. Tehát pontosan erről van szó, hogy két rossz közé szorultunk. Ezen körülmények között mit tehetünk, hogyan lehet előrelépni, és hogyan lehet megalapozott jogszabályt hozni, ahelyett, hogy toldozgatunk, foldozgatunk a MIFID-en. Én azt gondolom, nekem az a benyomásom, hogy jobb lenne egy valódi MIFID 3-as rendszer, mint amin most dolgozunk. Nos, ami az e-mailt illeti, azt kérdezi, hogy van-e politikai kockázata eh, annak, eh, hogy így járjunk el? Hát a rövid válaszom az, hogy igen. Az eh, LKB már most panaszkodik komolyan arról, arról hogy milyen nehéz a szabályokat betartatni, és számos rendelet vonatkozik rájuk, Természetesen vannak olyan területek, ahol nagyon fontos faluapra van szükség, úgyhogy valóban ez egy nagy kihívás. Számomra azonban az a legfontosabb, hogy ezek a politikai kockázatok, ezeket vállalni kell, valakinek vállalni kell. Integráltabb európai válaszokra van szükség mindenképpen, és jelen pillanatban a jelenlegi jogszabályokkal kell dolgoznunk. Ami a stressztesztet illeti, Először is hagyd tisztázzam azt, hogy a mi stressztesztünk, ha jól emlékszem, 48 bankra vonatkozik, tehát a határon átnyúló egységek és a legnagyobb, vagy intézmények és a legnagyobb, legjelentősebb intézmények. Ami az arányos stressztesztet illeti, ez mindenképpen hasznos lehet más típusú intézmények esetében is. Ami az eredmények közétételét illeti, nagyon pozitívan nyilatkoztunk az eredmények közzetételét illetően, a piac nagyra értékeli az információ közzétételét, mégis a az eredmények közzététele után bizonyos megfontolásokra kell majd visszatérni. A végső felügyeleti eredmény csak a felügyeleti értékelésű folyamat végén áll rendelkezésre néhány hónappal az eredmények elkészülte, vagy esetleges napvilágra eh, kerülte után. Ami a beruházási eh, cégeket illeti, mi azt javasoltuk, hogy legyen egy keret, amely a prudenciális bánásmódra vonatkozik ezen cégekkel kapcsolatban. Ez nagyon hosszú gondolkodás eredménye volt, és úgy látjuk, hogy a keret, amit mi javaslunk, az robosztus, szolid, és mindenképpen előrelépés a fragmentált nemzeti környezethez képest. Úgyhogy mindenképpen ezt támogatni fogjuk. Köszönöm. Nos, először is az IML eh, témát illetően eh, jó eh, okokból ez a leg, egyik legfontosabb prioritás számunkra, és nagyon látható elem, egy általánosabb téma, ami foglalkoztat bennünket Európában, a felügyelet és a végrehajtatás. Számos olyan jogszabály van európai és nemzeti szinten, amelyek ezekkel kapcsolatban nem vagyunk eléggé következetesek a felügyeletet és a végrehajtatást illetően. Ez most az, az EML-lel kapcsolatban látható, tehát a pénzmosás elleni jogszabályjal, de egyre inkább ez a valóság, ez a mindennapi tapasztalat. Az EML-t tisztázni kell, meg kell oldani, de itt egy általános problémáról van szó, tehát ezzel valahogy bár meg kell találni erre a választ, az európai hatóságok szerepét is tisztázni kell, úgyhogy ezen a területen nagyon fontos az előrelépés. És legyünk őszinték, a kollégák említették, már itt a forrásokról is szó van, minden alkalommal európai szinten mandátumokat és feladatokat és hatásköröket határozunk meg, Hogyha nem adunk megfelelő forrásokat ezek mellé, mellé akkor csak illúziókban ringatjuk magunkat. A fenntarthatóság kérdése többször is felvetődött feladatleírások, cselekvési terek, de forrás hiányzik. Akkor hogyan lehet meg a feladatokat elvégezni? Azt hiszem, hogy itt egy komoly feladatról, komoly kérdésről van szó. Úgyhogy a felügyelet és a, és a végrehajtatás szempontjából itt nagy figyelemre van szükség. Ami a stresszteszteket illeti fontos, hogy rugalmasak legyünk. A stressztesztek alapját illetően, mert hogyha megnézem a biztosítási ágazatot, a kockázatok megváltoztak az évek során, és az ennek megfelelő stressztesztet kell alkalmazni. Két éve például a legfontosabb téma az alacsony kamatszint volt, és nem ez, a, ez nem a legnagyobb intézményeknek volt a probléma, inkább a közepes és a kisebb intézeteknek. És hogyha ezek együtt buknak, akkor az egy bizonyos stabilitási kockázatot vet fel. Most a 42 legnagyobb biztosítási, biztosító intézetet ellenőrizzük idén, mert most a nemzeti illetve a nagy katasztrófák, az a kamatszintek növekedése foglalkoztat bennünket. Nagyobb átláthatóságra van szükség. Sajnos a biztosítási és a nyugdíjrendszerben nincs ugyanolyan mandátumunk, mint az EBA-nak, hogy hogy közzétetjük az eredményeket. A stresszteszt részvevőit arra kérjük, hogy az eredményeket tegyék közzé, de nem kötelezhetjük őket erre, nincs ez ilyen hatalmunk. Azt hiszem, hogy fontos lenne, hogy megkapjuk ezt, a, ezt az illetékességet. A banki oldalon már ez megvan. Köszönöm. Nagyon röviden hadd, adjak, hadd mondjak valamit a beruházási cégekkel és a, és a MIFID-del kapcsolatban. Ami azt illeti, Dombrovskis eh, alelnöknek írtunk a másodlagos eh, piaci eh, oldalal kapcsolatban. Azt láttuk, hogy a, ahogy a MIFID 2, illetve a MIFIR hogy működik. Nem vették figyelembe E, azt, hogy e, nagyon nagy e, likviditási piac van mellettünk közvetlenül, és egyenlő feltételeket kell biztosítani annak érdekében, hogy ez a piac ugyanolyan sztenderdeket tartson tiszteletben, mint az Európai Unión belüli cégek és vállalkozások. Hogyha más jogszabályokat nézzük meg, AMR, USITS például, ott jobb, ez jobban működik, de ezen a területen nem. A kulcsfontosságú téma az, hogy a legtöbb harmadik ország elem nemzeti szinten kerül meghatározásra, és nagyon sok ebben a variáció, a kockázat, megfelelő egyenlő feltételek biztosítása elengedhetetlen. Természetesen nem nekem kell eldönteni a társjogálkatók és a bizottság munkájának ütemezését. Igazuk van abban, hogy nem lehet itt ezt most gyorsan helyre kalapálni, hanem egy szélesebb dimenzióra van szükség, hogy valóban jól működjön. Köszönöm szépen, Wolf úr, a Catch ban uh, Köszönöm, elnök úr. Köszönöm a megjegyzéseiket, tisztelt uraim. Csak egy percem van, sajnos a gyakorlati okoknál fogva nem tudok ehhez hozzászólni, de az ötödiket kiemelném a Brexit kérdését. Nos, márciusban egy átmeneti időszakról állapodott meg az Egyesült Királyság és az EU, hogy márciusban, 2019 márciusában lép ki az EU-ból. Azonban bizonyos okoknál fogva 2020. december 31-ig alkalmazandók a bizonyos fiskális és pénzügyi szabályok. Nos, tudja, meg, meg tudja erősíteni azt, hogy 2020. december 31-ig az Egyesült Királyság cégei, amelyekre ez vonatkozik, minden rendeletnek meg kell, hogy feleljenek, amelyeket ez a szakbizottság és a parlament megfogalmazott. Azt hiszem ez egyértelmű. Másodszorban Barnier úr és Tusk elnök úr most már jelezték, hogy a Kanada plusz plusz plusz megállapodás megszeltett az Egyesült Királyság kormánya számára. Ebben a megállapodásban tud-e arról, hogy ugyanolyan kilépési megállapodás alkalmazandó az Egyesült Királyság cégeire, és ezeknek megint csak meg kell felelniük az EU-s szenkszabályoknak, vagy nem világos? Végül pedig azt hiszem, hogy a piacok és az üzleti vállalkozások rendkívül hálásak lennének, hogyha megértenék, hogy hogyan tudunk menetet folytatni eh, ezt követően, főleg a Memorandum of Understanding keretén belül, hiszen a CFTC-re utalnék itt, tehát ami az NMOU-t illeti, hogyha nincs megállapodás és tekintettel arra, hogy már közelítették az Egyesült Királyság szabályait, mondhatjuk azt, hogy ha nincs megállapodás, akkor eléggé gyorsan életbe léphetnek ezek a megállapodások, mert ez eléggé jó üzenet lenne, amit ma közvetíthetnének. Köszönöm szépen. Először az utolsóval kezdeném. A tőkepiaci uniók ez több harmadik országban is létezik már, erről volt szó, és nyilván, nyilván értették önök is, hogy Gabriel és Andrea a kollégáim ugyanúgy látják ezt, hogy jövő év márciusára ennek meg kell születnie, és működnie kell, illetve a 27-ek EU-jának is megfelelően kell ehhez hozzáállni. A brit kollégákhoz fogunk fordulni, de ahogy Andrea is elmondta, itt az időzítés eléggé szoros. Hogyha úgy érezzük, hogy ezek az emók, mert ugye a, a piaci résztvevőknek időben kell, hogy tájékozódjanak erről. Na most, ami a visszalépési megállapodást illeti, talán nem én vagyok a legmegfelelőbb személy, hogy ezt megítéljem, ne azt olvasgassuk, hogy a különböző javaslatokban mennyi illegális javaslat van, ehhez nem szólnék hozzá. Én úgy értelmezem ezt gyakorlati szempontból, hogy amennyiben lesz átmeneti időszak, akkor az egész EU-ra vonatkozik, de nem hiszem, hogy én lennék a legmegfelelőbb személy, hogy a különböző javaslatokat értelmeznem a szélesebb körű politikai tárgyalások keretén belül. Köszönöm szépen. Mindenesetre, ami az átmenetet illeti, megvan a megállapodás, nyilvános, hozzáférhető az Egyesült Királyság és az EU között, semmi különleges dolog nincs ebben benne. Nagyon reméljük, hogy az átmeneti időszakot ezt fogja szabályozni, ez nagyon fontos. Alapvető, de nyilván a brit kormány foglalkozik majd még a nyitott kérdésekkel, mégpedig pozitív és bizakodó módon. Elvégnek megfelelően. Jó. Akkor azt hiszem, ezzel ezt a témát le is zárhatjuk köszönetet szeretnék mondani Steven Majornek, Andreának. Nagyon hasznos, érdekes volt ez az eszmecsere. Úgyhogy várjuk a további együttműködést önökkel. Egy csomó olyan témát vetettünk fel, ahol még sok munkára van szükség, és ahol az önökkel folytatott dialógus ehhez rendkívül fontos lesz. Köszönöm, jön a következő napi rend. Ez úré a az elnökölési lehetőség, de előtte beszeretném ezt jelenteni, hogy az e, gazdasági politikákról szóló szavazás az eurózónában, az euró területén elnapolásra került. Köszönöm szépen! Kedves kollégák! A 7-es és 8-as napi rendi pontok következnek, két jelentés együtt, az egyik a kollektív befektetési alapok határokon átnyúló forgalmazása, a másik pedig a kollektív befektetési alapok határokon átnyúló forgalmazásának elősegítése. A két jelentés előadója Wolf Klintz, és így meg is adom neki a szót. Tessék! Köszönöm szépen, elnök úr! A két javaslat, egy irányelv és egy rendeletjavaslat eh, egy, eh, együtt kerül megvitatásra. Az Európai Bizottság benyújtott egy javaslatot, amelynek a célja a tőkepiaci unió elmélyítése, eh, és ebben a határon átnyúló befektetési alapforgalmazást kellene javítani. A két rendelkezés, az IFM és a USIS és a két rendelet, az Eurika és a USEF módosítására kellene sort keríteni. A tanács az álláspontjában nagyon messze menő messze menőleg egyetért, és egy olyan módosító javaslatokat nyújtott be, amelyeket nagyban és egészében én is tudok támogatni. Hogy a trialógust e, felgyorsítsuk, hiszen nincs olyan sok időnk e, a törvényozási ciklus végéig, e, ezért ott, ahol a tanács javaslatához tudok csatlakozni, ott tartalmilag új módosító javaslatokról lemondtam, és a tanácsi eh, álláspontot fogadtam el, tehát például, amikor arra van szó, hogy a tagállamok a jövőben a beruházási eh, alapoknak nem írhatják elő, hogy eh, fizikailag jelen legyenek az adott országban. Itt átvettem a tanácsi szöveget, főleg három területről van szó, amelyekben én sem a tanács, sem a bizottság javaslatára nem tudok százszerzelékben rábólintani, tehát a kettő között vagyok, és ezeket szeretném bemutatni. Az egyik a pre-marketinget illeti, ami a fogalommeghatározást és a feltételeket illeti, a javaslatom a következő. Szerintem a beruházási alapok lehetővé kellene tenni akadályok nélkül, hogy premarketinget folytassanak, amíg ezek olyan alternatív beruházási alapokra vonatkoznak, amelyek még nem kerültek nyilvántartásba vételre, vagy nem engedélyezték. Ez angolul azt jelenti, hogy established, vagy az angolban ezt a szót használjuk, hogy established. Én a, egyébként a jelentést angolul készítettem el, és az angol ö, ö, fogalom számomra a, a az iránymutató, mert például a német fordításban nem teljesen sikerült ezt világosan lefordítani, ezért az angol fogalmat használom, ami a a premarketingra vonatkozó bürokratikus terheket, akadályokat meg kell szüntetni, hogy biztosítsuk, hogy a szolgáltatók további ráfordítás vagy akadályok nélkül fordulhassanak a fogyasztókhoz, és eh, még mielőtt eh, végleges eh, nyilvántatás vételre kerül a sor, a termékeket ki lehessen igazítani. A bizottsággal és a tanácssal egyetértek abban, hogy a premarketinget nem lehet arra használni, hogy a marketing szabályait, vagy a piacra dobás, forgalomba hozatal szabályait megkerüljük. A tanács megfogalmazása szerint egy 18 hónapos időszakot kell bevezetni, amin belül csak a forgalmazott abak befektetési jegyeit vagy részvényeit szerezhessék meg. A pre-marketing vagy előzetes tevékenységeket, forgalomba hozatalt megelőző tevékenységeket megfelelően dokumentálni kell. A második téma a denotificírunk, denotifikáció kérdése, vagyis a piacon már létező beruházási alapok termékeinek kivezetése vagy, vagy forgalmazásának beszüntetéséről van szó. Tehát kérdés, hogy milyen mérettől lehetséges ez. Itt bizonyos százalékos arányokkal dolgozunk, hogy a befektetők hány része nem akar már aktívan ebben részt venni, vagy a befektetési alap volumenének hány százaléka nincs már egy adott országban, e, és itt felmerülhet ez a jog. Ez szerintem egy eléggé ez a denotifikáció. E, ez szerintem túlságosan e, sok akadályt Mm, támaszt. Az én véleményem szerint nem szabad előírni a befektetők számára egy bizonyos termék biztos nyújtásának kötelezettségét, hogyha azokat már nem lehet gazdaságilag megtérülően forgalmazni. Én azt gondolom, hogy a beruházási vagy befektetési alapok a méretüktől függetlenül beszüntethessék a forgalmazási tevékenységüket, de minden befektetőnek biztosítani kell a visszavásárlási lehetőséget. Hogyha szeretnék azonban a befektetők befektetők, hogy tovább is működjön ez a befektetés, akkor meg kell továbbra is felelniük a nyilvántartási vagy közzétételi szerepüknek, vagy kötelezettségüknek ezek a, ez alapok. A harmadik pedig az illetékek. Itt nagyon jó volt az előkészítés. Én itt módosítást, olyan módosítást javasoltam csak, amelynek a lényege az, hogy csak akkor kérjenek illetéket, vagy számítsanak fel illetéket, ahol az felügyeleti tevékenység indokolt és szükséges. És az, az adott költségekkel ezeket, ezeknek meg kell felül, felelniük az adott felügyeleti költségeknek, hogy arányban kell állniuk. Ami a pipszeket illeti, elhangzott az, hogy esetleg a a befektetési alapok határokon átnyúló forgalmazásával kapcsolatban a BIPSZKICEKET esetleg a pénzpiaci alapok alá kellene venni, Nos, tulajdonképpen nem ez a feladata ennek az anyagnak. Én inkább ezért azt javaslom, hogy az árnyék jelentéstevőkkel egyeztessünk, illetve a tanácssal és a bizottsággal vegyük fel a kapcsolatot. Hogyha mindannyiunknak az a véleménye, hogy a UCIS-kit és a PIPS-kit eh, eh, így, így kezeljük, a UCIS-kit egyébként most kifut, a PIPS-kittel pedig eh, az ipar még nem annyira elégedett, hogyha itt sikerül megegyeznünk, és ezbe az anyagba, ebbe a jelentésbe belevenni ezt a témát, jó, hát én akkor ezt szívesen megteszem, de nem szeretném, hogyha emiatt meg aztán késlekednénk, és nem tudnánk elfogadni megfelelően, megfelelő trialógus eljárás keretében ezt az anyagot ebben a törvényhozási ciklusban. Köszönöm. Köszönöm, mondja az elnök Wolfnak. Most Lamász úr képviselő következik az árnyék jelentés a párt részéről. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is Klinc kollégának hat gratulálja, kiváló munkát végzett, és hadd mondjam el, hogy ez jó kiindulási pont számunkra. Nyilván majd kiegészítő módosítókat benyújtunk. R gyorsan és röviden elmondanám, hogy alapvetően nem ellenezzük azt, hogy a forgalomhozatal előtti úgynevezett pre-marketing eh, a már meglévő alapokra is kiterjesztésre kerüljön, hogyha szeretnének eh, információt adni azzal kapcsolatban, hogy más tagállamban is tevékenységet akarnak folytatni, hiszen a cél alapvetően ezzel a szöveggel az, hogy a határon átnyúló beruházásokat, befektetéseket segítsük, hogy ezeket tényleg ösztönözzük, és éppen ezért ez szerintem figyelembe vehető. Ugyanakkor egyetértünk teljes mértékben azzal, hogy korlátozzuk a pre-marketingot az intézményi befektetőkre, és a UCITS nagykereskedelmi szereplőire ezt nem terjesztenénk ki. A előadó egy igen érdekes megoldást, szofiszt szofisztikált megoldást javasol, annyira bonyolult vagy összetett, hogy ezt még alaposan tanulmányoznom kell, alapvetően nem ellenzem, de hát még ezt alaposabban át kell tanulmányoznom. Ami a azt az elvet illeti, hogy hogy a befogadó országban fizikai létesítményt is kellene létrehozni, illetve hogy ezt vissza lehet utasítani. Ez nem rossz, de ennek mik az adó következményei, ezt ne felejtsük el, hiszen hogyha a többi dossziét vizsgáltuk, például mindjárt mondom, CCT, tehát a konszolidált társasági adó alap témájában, mert nem is tudom, hogy ki készíti ezt a jelentést. Tehát vannak olyan alapelvek, amelyek értelmében a harmadik országbeli multicégek nem adóztathatók uniós tagállamban, hogyha nem léteznek fizikai létesítményekkel, tehát azt biztosítanunk kell, hogy ezzel ne könnyítsük meg ezt a fajta lehetőséget, amikor is egy ilyen intézkedéssel, mint egy ködbe vész a befizetendő adóalap. Tehát azért ezt figyelembe kell venni. Hogyha ezt az alkalmat megragadhatjuk arra, hogy a Prips Kid problémát is megoldjuk, akkor szerintem ez mindenképpen kívánatos lenne. Köszönöm szépen Allen Lamas úrnak, Mari Delvó, a Szociáldemokrata frakció nevében. Köszönöm, elnök úr. I, I, uh, would... Köszönöm, elnök úr. Először is szeretném elmondani, hogy valóban a befektetőknek nagyobb választási lehetőséget adni. Ez kívánatos, hiszen ez így a tagállamok közötti különbséget csökkenteni. Vannak olyanok, hogy nagyon fejlett a piac, és vannak olyanok, ahol nagyon kevés ilyen befektetési alap áll rendelkezésre. Éppen ezért köszönöm Wolf Klintznek a munkát, aki a bizottság módosítáit nagy mértékben beépítette. Egyrészt azért, mert egyetért velük, másrészt pedig szeretem minél gyorsabban eredményt elérni ebben a dosszéban, amivel én magam is egyetértek. Lássuk most a konkrét kérdéseket. Nos, be kell vallanom, hogy még nem döntöttem el teljesen a premarketing ügyben. Magát a fogalmat is nagyon nehéz meghatározni. Nem biztos, hogy a bizottság által lefektetett minden feltételt kellene teljesíteni, vagy előírni, de az számomra is világos, hogy az adatokat, illetve az időszakot korlátozni kellene mondjuk 18 hónapra. A denotifikációval kapcsolatban meg kell találnunk az arany középutat, hiszen a piacról történő kilépést túlságosan megnehezítjük, akkor a piacra történő belépést ettől rettentjük el a szereplőket. Hogyha valóban egy ilyen életteli piacot szeretnénk teremteni, akkor a notifikációt a, a, a ezt nem szabad túlságosan szigorúra venni, persze a befektetők szempontjából fontos, hogy megfelelő információval rendelkezzenek. A denotification nek pontosan mi is a szerepe akkor, hogyha akkor is, továbbra is díjakat vagy értékeket kell fizetni, amikor már meg a piacról kiléptek. Hát ez nagyon furcsa. Hogyha arányosnak kell lenniük a díjaknak, akkor pontosan kiállapítja azt meg, hogy mi az, ami arányosnak számít, és mi az, mi az ami nem. Az átláthatóság kapcsán az Európai Bizottság az ESMA-nak egy interaktív eszközt szánna. A másik esetleg a honlap továbbfejlesztése, hát hogy melyik a célra vezető, melyik az, amelyik jobban ellátja, eléri a célt, azt most így nehéz lenne megmondani. A PRIPS kapcsán az előadónk javaslata a UCIT kérelmek eh, kiterjesztésének a megoldása elfogadható lesz-e vagy sem, hát ezt érdeklődve követem majd figyelemmel. A szolicitálás néven eh, elhíresült folyamat kapcsán eh, nehéz megint csak, hogy pontosan ezt a fogalmat hogyan határozzuk meg, de biztos vagyok benne, hogy jó lesz az együttműködés közöttünk. Remélem, hogy valóban egy dosszié ügyében gyors előrehaladást tudunk elérni. Als nächstes für die ICA. Köszönöm, Mári. Ashley Fox az EKR nevében. Dankeschön, köszönöm, elnök úr. Szajkmar eh, az egyik előadónk, aki sajnálja nem lehet itt, de majd én felolvassam helyette, amit ő olvasott volna fel. Az ECR frakció egy egyetért az Európai Bizottság céljaival. Elképesztő, hogy a UCITS-ek 37%-e és az EIF-ek 3%-a elérhető több mint három tagállamban. Az világos, hogy többet kell tennünk annak érdekében, hogy a UCITS és az EIS termékek határon áttörténő forgalmazását ösztönözzük az alapkezelők határon átnyúli tevékenységére vonatkozó költségek csökkentése mindenképpen jó ötlet, hiszen ezzel az Európai Unióban ösztönözzük a versenyt, és ezzel nagyobb választékot élvezhetnek a befektetők, ugyanakkor nagyobb garanciákra van szükség annak érdekében, hogy a befektetők megfelelő védelmét garantáljuk mindenképpen, illetve, hogy az alapkezelők a tevékenységüket alapvetően tagállamban beszüntetnék, de a már korábbi befektetőiket továbbra is szeretnék kiszolgálni. Technikai jellegű változtatásokat javaslunk majd. Szeretnénk, hogyha parlamenti ciklus végelőtt előtt megállapodás születne ebben a témában, az világosnak tűnik, hogy a bejelentési folyamat szabályosítása kívánatos és szükséges, ez más CMU fájlokban is jó ötlet lenne. Online elérhető világos és naprakész információ mindenki számára előnyös, beleértve a felügyeleteket is de a fizikai jelenlét egy adott országban valóban nem feltétlenül jó ötlet. Ezügyben az előadóval és a tanácssal egyetértünk. A pre-marketing ügyében a bizottság javaslatával egyetértünk a tanács általános megközelítésével, illetve az előadó javaslataival is. Megpróbáljuk majd úgy olyan módosítókat benyújtani, hogy a hármat valahogy össze E, e, vagy egyesítsük, egybe gyúrjuk. Nem hisszük, hogy a, e, az illetékes nemzeti hatóságoknak a marketing vagy a forgalomba hozatat követően tovább díjakat lehetne sen vagy kellene kiszabniuk. Végezetül egyértelmű, hogy a végrehajtás ügyében olyan menetrendet kell megállapítani, amely mindenki számára világos és követhető, kollégám pedig reméli, hogy az elkövetkező hónapokban sikeres lesz a munka az árnyék előadókkal, illetve magával Wolf Klinzel is. Köszönjük szépen Ashley Foxnak, a zöldek nevében Sven Giegold fog hozzászólni. Köszönöm szépen, elnök úr. Rövid leszek és velős. Köszönöm, és köszönöm Wolf Klinznek ezt a jelentéstervezetet. Az eljárási kérdésekben egyetértünk, tanácsi elemek minél nagyobb számú átvétele lehetővé teszi, hogy a parlamenti ciklus előtt lezárjuk esetleg ezt a folyamatot. Én mélységében nem foglalkoztam was not translated, Chair, no problem. Nem tolmácsolták le elnök úr a véletlenül elhangzott szavait. Obszén nem mondtam, kollega, úgyhogy nincs szégyelni valóm. Tehát folytatva. Az első olvasat kapcsán az a benyomásunk alakult ki, hogy alapvetően egy irányba haladunk. A bizottság befektető védelmi javaslatait, mintha csökkentenék, másokat pedig, mm, mintha nem erősítenének. Éppen ezért a parlament szempontjából ezt egyelőre nem tekintjük különösebben kiegyensúlyozottnak. A minél nagyobb fokú befektetői védelem kell, hogy legyen a mi kiinduló pontunk, hogy azt korábbi dossziék esetében is tertük, a tőkepiaci unió elérésének a célját is ez szolgálja a legjobban. A piaci integrációt mindannyian szeretnénk a tisztességes verseny, illetve nagyobb fogyasztói választék érdekében, de egyelőre nem láttam az önök javaslataiban annak semmi jelét, hogy a befektető védelmet erősítenék, ugyanakkor jó néhány olyan terület volt, ahol a piac másik felének a szereplői, mintha tudták volna az akaratukat érvényesíteni. Reméljük, hogy a parlament eh, megközelítését eh, kiegyensúlyozottabbá eh, tudjuk tenni, de az előadóval hagyományosan jó az együttműködésünk, úgyhogy optimisták vagyunk ezen ügyben. Köszönöm. Vielen Dank, äh, Sven. Ich hatte eben... Köszönöm szépen, Sven. Csak annyit mondtam németül, hogy azt látom, hogy a zöldek részéről nincs itt a kollega, de közben ketten jelentkeztek spontán hozzászólásban. Ez nem, ez GUE, GUE nem zöld tag. Ebben is igaza van. Nekünk semmi közünk az ír függetlenségi mozgalomhoz, ez hat hangsúlyozza. Pervans. Pervans Berez. merci. Köszönöm szépen. Nem tudom, a bizottság jelen van-e. Mert a prips kapcsolatban szeretnék hozzászólni, mert mint előadója ennek a témának, tudom, hogy aktuális kérdés ez. És szeretném, hogyha nem térnénk el itt mindenféle irányba, hanem koordináltan közelítenénk meg a témát, mégpedig azzal a problémával foglalkoznánk, amivel kell, anélkül, hogy gyöngítenénk a jogalkotást. Mert gyakorta azt az érvet halljuk, hogy később született meg a PRIPS, úgyhogy eleget kell tennünk, de tudom, hogy mennyire nem akar a gidben egyet érteni és koordinálni mindenki, hát ugye nincs olyan dolog, amit mindenkire ráhúzhatnánk, de vannak olyan eszközök, ez a kérdésem, amelyekkel össze lehet hasonlítani a pénzügyi termékeket? Ugye a parlament ezt szerette volna elérni a bizottság kezdeményezésére. Úgyhogy azt gondolom, hogy ezt figyelmesen kellene megvizsgálni, és ne az OPCVM mindenféle érvét fogadjuk el, akik nem akarnak változtatni. Nos, ami a Pripset illeti, vannak dolgok, amelyek értékesek, beleértve azt is, hogyha a bizottság ezt a jogszabályt teljes mértékben alkalmazni kívánja, benne a szociális és környezetvédelmi aspektusokat is, úgyhogy várjuk a nagy reformot. Másodszor sorban az előadó módosítóiban láttam egy-két javaslatot, amelynek célja az eszma szerepének eltörlése. Úgyhogy szeretném egy kicsit az értékelését hallani, hogy mi értelme van ezeknek a javaslatoknak. Aztán harmadsorban a határokon átnyúló tevékenység következményeire kérdeznénk rá, azt hiszem, hogy vannak, akik ebbe az irányba mennek. Két dolgot viszont meg kell őriznünk, ahogy Ellen Lemez úr is felvetette először is. Ha viszont nincsen ö, cég, és nem lesz adófizetés, ez problémás. Aztán, ami a, biz, a biztosítást illeti, az ezák felülvizsgálata során próbáltuk a problémát megoldani, nem föltétlenül könnyű dolog ez, mert a biztosítás terén vannak olyan tevékenységek, a forgalmazás terén, amikor a határokon átnyúló tevékenységről beszélünk, amely katasztrofális eredményeket hozott. Mert ott vannak az úgynevezett postafiók cégek, amelyek egy országban ö, telepettek le, termékeiket pedig ö, forgalmazzák, amelyet egy másik országban finanszíroznak. És egyáltalán nem veszik figyelme a fogyasztóvédelmi kereteket az adott országban. Úgyhogy ezt nagyon meg kellene vizsgálni, és odafigyelni arra, hogy levonjuk a következtetéseket a biztosítási területen szerzettekből, a termékek határokon átnyúló forgalmazásait eléggé aktívan történt. Köszönöm szépen. Vielen Dank, Pervans Perez. Köszönöm szépen Pervans Perensnek. Most Heiss kollega van még a spontán hozzászólók listáján. Köszönöm szépen. Először is gratulálok a jelentéshez, és egy-két megjegyzésem lenne. Először is egyetértek a kollégákkal, arról van itt szó, hogy a tőkepiaci uniót ki akarjuk szélesíteni, és összeolvasztani egyes befektetéseket, de a biztosítási oldalon le kell vonni a következtetéseket a diversifikált piac felé kellene elindulnunk, hogy aztán a, a CMU-k környezetét javítsuk. Aztán figyelembe kell vennünk azt is, amit hallottunk, a tagállam közötti tevékenység elősegítését, ez is nagyon fontos. És egyet szeretnék érteni ezen kívül az néppárti előadónkkal, Lemezóral, illetve azzal, amiket mondott a PRIPS eh, vonatkozásában. Tudom, az előadó már az elején elmondta, hogy eh, nem tudjuk, hogy minden párt egyetérte abban, hogy eh, végül is tudunk-e foglalkozni ezzel a problémával. De én úgy gondolom, hogyha a befektető információt tartalmazó dokumentum célját vizsgáljuk. És ugye a lényeg az, hogy felhasználó barát legyen, logikus, de ha két potenciálisan nem logikus dolog áll egymással szemben, vagy pedig egyszerűen átfedések vannak dokumentumok között, ez nem felhasználóbarát, és nem a, befo- a beruházók érdekét képviseli. Tehát nézzük újra ezt a témát, járjuk körbe, mert elképzelhető, hogy más megoldásra jutunk. Azért is mondom, mert a bizottságnak írva felhívva a figyelmüket erre, a, azt hiszem 2020-as diszkrepanciákra, jó lenne, hogyha a bizottság véleményét is meghallgatnánk. Ez gondolom jó ötlet, alelnök úr, mert fontos a szerepük itt, és nem logikus, hogyha két szériát hozunk létre, A, azt gondolom, hogy az előadóknak, árnyék előadóknak kiváló tapasztalataik vannak ezen a téren. De azt gondolom, hogy ha ezt meg tudnánk oldani pártok között, óriási előlépés lenne. Köszönöm. Herzlichen Dank, Brian. Und Köszönöm Briannek, és most pedig Pervans Perez itt van még, és Brian is, ahogy ők javasolták, akkor megadnám a szót az Európai Bizottság osztályvezetőjének, Sven Kentnernek. Tessék, öné a szó. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Thank you very much. Um, If I may, I'll start. Köszönöm, elnök úr, hogyha megengedék, akkor mondanék néhány szót a határon átnyúló forgalmazásról, illetve a bipekről is. Én nagyon örültem ennek a jelentéstervezetnek, és nagyon konstruktív volt eh, az együttműködés. Eh, mi is úgy gondoljuk, hogy ez egy fontos téma, eh, jó volt, tehát ahogy mondtam, az együttműködés is jó lenne, hogyha ezt így ezen mandátum során le tudnánk zárni, hiszen ez tényleg nagy változást hozna a határon átnyúló forgalmazásban. Minden mellett két téma van, a tanácsi szöveg, ahogy azt javasolták, illetve a módosítási javaslatok, amelyek itt támogatást élveznek. Az első a premarketing, mi javasoltuk ezt, ezzel egyetértünk, tehát az előzetes forgalomba hozatalt megelőző tájékoztatásról van szó, de nem szabad a meglévő rezsimet ezt, hogy nem szabad ezt úgy alakítani, hogy a meglévő rezsimet kikerüljék, annak a megkerülésére alkalmazzák. Jobban működő piacot, átlátható piacot szeretnénk, eh, ami tudjuk, hogy hogy működik, és ami fejleszthető a jövőben. Mi támogatjuk eh, ezt a gondolatot, hogy az előzetes tájékoztatás után eh, mi a következő lépés, vagy a, a piacra dobás, vagy a piacra nem dobás, de még nem teljesen világos, hogy hogyan folyik ez. A tanácsban is felvetettük ezt a kérdést. Minden esetre e, jó lenne egyszerű és nem túl e, költséges, hogyha azt kérnénk a e, befektetési alapoktól évente egyszer vagy fél évente egyszer, hogy egy rövid tájékoztatást adjanak arról kapcsolatban, hogy milyen piacra dobás előtti vagy megelőző tevékenységet folytattak, vagy forgalomba hozatalt megelőző tájékoztatási tevékenységet folytattak. A második dolog, itt azt gondoljuk, hogy a második javaslat csomagnál azt gondoljuk, hogy a jelentéstevőnek a javaslata jó lenne, de hogy azt gondoljuk, hogyha a befektetési alapnak jelentős része az adott tagállamban marad, akkor óvatosnak kell lennünk. Én, mi megértjük, hogy a beruházós védelem hátrányos hatásait korlátozni kívánja a jelentéstevő, de azt gondoljuk, hogy ez összességében ellentmondáshoz vezet. Egyrészt a denotifikálást lehetővé akarjuk tenni bizonyos feltételek mellett, és előnyöket is lehetővé tenni, de másrészt hogyha a beruházóknak csak egy korlátozott száma marad meg, akkor más feltételek merülnek fel. E, persze összönözni kívánjuk a részvevőket, hogy, hogy belépjenek a piacra, de lehetővé kell bizt tenni azt is, hogy elhagyják a piacot, de nem szabad túl könnyűvé tenni a denotifikálást. Nagyon fontos érdemi küszöböket meghatározni. Persze a küszöbök meghatározása ez nem egy nagyon exakt tudomány. Minden esetre olyan küszöböt kell találni, amely mind az ösztönzést segíti, mind pedig a beruházókat védi. És akkor most a bripszekkel kapcsolatban Persze, mi is szeretnénk az, az összehasonlíthatóságot biztosítani, és ez volt a kezdeti célunk, ebben mindenki egyetért. Az ezákkal kapcsolatban, amikor megkezdtük a munkát, és a britekkel kapcsolatban a kettes szinten a célzott változásokat megnéztük, az volt az egyik legfontosabb, hogy a USIC fandok jobban tudják ezt alkalmazni, egyszerűbben az, ezek azonban azt mondták nekünk, hogy ezt minél elég gyorsan meg lehet oldani. Az jövő év végéig egy egységes dokumentumot lehetne használni minden mm, termékre, ami a BRIPS alá tartozik. Itt megfelelő átláthatóság lenne, illetve számos kérdést tudnánk tisztázni és megoldani, amelyek egyszerűsítenék az életet. E, mi azt javasoljuk, hogy az ESZÁK által javasolt ezen, elkö, ezen e, feladat, vagy ezen megközelítést e, szívlejék meg, és egy olyan anyagot fogadjunk el, amely a piac legjobb legjobban szolgálja a piac könömentes működését. Köszönöm szépen, most pedig megadnám a szót a jelentéstevőnek, illetve nem, itt van még egy kiegészítő kérdés. Igen, a bizottság nem beszélt a határidőről, eh, illetve arról, hogy általánosságban a BRIPS-ben az a helyzet, hogy hogy hogyan lehet mindezt a kettes szinten a kitekkel megoldani, és hogyan tudják az ütemtervbe ezt megfelelően integrálni. A brips kapcsolatban volt egy, van egy határidő az átállásra, megadjuk a lehetőséget a válaszra, és kérdezem, hogy más szeretne-e még follow-up kérdést föltenni Kentner úrnak, ha nem, akkor megadom a szót Kentner úrnak, tessé. Köszönöm szépen ezt a kérdést, ezt akkor most tisztázni tudom. Természetesen a BRIPS később lépett életbe, mint ahogy ezt terveztük, ezért azt gondolom, hogy nincs szükség most a teljes felülvizsgálatra. Azonban a UCIC kivétel jövő évre lejár, úgyhogy valamit tennünk kell, mert különben hát ez nem lesz jó, nem minden esetre nem ez lenne az ideális állapot. Hogyha sikerül a, lev, a kettes szintet úgy kialakítani, hogy ez a USIC alapokra is működjön, és közben egy nagyon eh, célzott eh, átállást tudnánk megvalósítani, hogy a BIPSZ-et a USIC alatt is lehessen használni, eh, akkor ez mindenki számára kielégítő lenne, hogyha a jelentéstevő számára ez elfogadható, hát reméljük, hogy sikerül közösen megoldásra jutni. Köszönöm szépen Gentner úrnak, és akkor Wolf. Szeretnék köszönetet mondani a kedves kollégának a, a, az értékes javaslataiért, a módosító javaslatokban nyilván ez szerepet kap majd. Nyilván eltérő vélemények léteznek, de minden esetre valószínűleg konszenzusra tudunk jutni. Ami a beruházók védelmét illeti, ez számomra fontos, ezt világosá tettem már többször is, és ebben az összefüggésben még egyszer megvizsgálom a témát. Semmiképpen nem szeretném azt, hogy a beruházók rosszabb helyzetbe kerüljenek, mint eddig. A bizottság képviselőjének köszönöm a hozzászólásait, a BRIPS tekintve úgy néz ki, hogy ugyanaz a célunk, hogyha sikerül így így eljárni, hát akkor annál jobb, használjuk ki a lehetőséget. Minden esetre ez eléggé, hát nem egyszerű feladat. A Október 22-ig lehet módosító javaslatokat benyújtani. A célunk az, hogy november 19-én, 20-án szavazzunk az ECOM-ban, hogy még az év vége előtt a parlament véleménye elkészülhessen és elkezdődhessen a trialógus azzal a célkitűzéssel, hogy valóban még február előtt lezárjuk a témát. És azt hiszem, hogy minden esetre ez egy ambiciózus, de teljesíthető terv. És párom az együttműködést az árnyék jelentéstevőkkel. Köszönöm, Wolf, mondja az elnök. Emlékeztetek mindenkit még egyszer arra, hogy október 22-ig lehet módosításokat benyújtatni, november 19-én beszélünk ezekről az ECOM-ban, és ugyanezen a napon szavazunk, és aztán a november másik plenárison lesz a plenáris szavazás. Köszönöm szépen, és akkor következő napi rendi pont a kilences Adó, az adóügyi együttműködést szolgáló fiskális program létrehozása. Sven Gigold a jelentéstevő. Tessék, megadom a szót. Elnök úr, nagyon örülök, hogy nem rakott be a GUE-be, eh, hanem a eh, zöldeknél maradtam. Ein Bericht zu tun, der ähm, eigentlich... Egy olyan programról van szó, eh, amely szerintem nagy támogatást kaphat. Az Európai Bizottság azt javasolta, hogy a jól működő fiskális programot eh, hosszabbítsuk meg, eh, hogy ezzel a következő MFF évben 280 millió eurót kapna ez a program, és ezzel a jobb együttműködést erősítenénk az adóhatóságok, tagállami adóhatóságok között. Nyilván tudják, hogy ennek a pénznek kb. 70%-a az információs technikára, technológiára fordítódik, hogy a tagállamok közötti adatcserét javítsuk. Összességében a program célkitűzéseit illetően eh, az adó csalás, adó kiátszás és adó eh, kikerülés, illetve pénzmosás témáról van szó. Nincs nagy eh, véleménykülönbség ebben. Azt gondolom, hogy az Európai Bizottság is jó javaslatot nyújtott be, mm, és a tagállamok nagyban és egészében ezt támogatják. Mégis van néhány pont, amelyek esetében mindenképpen el kellene érnünk, hogy ezek változzanak, ezeken javítani kellene, és a tagállamokkal itt egyeztetni kell ezzel kapcsolatban. Most nem fogok kitérni azokra a módosításokra, amelyeket a parlament a különböző témákban eh, szeretne elérni. Eh, főleg arra kellene koncentrálni, hogy a másodlagos jogszabály alkotásban teljes eh, együttdöntési jogunk legyen, és el kell kerülni a végrehajtási rendeleteket. Kedves kollégák, emellett Fontos számomra, hogy említsem, hogy ami az éves beszámolókat illeti, fiskális beszámolókat illeti, itt tanulnunk kell azzal kapcsolatban, hogy hogy mi mindenre bukkanunk a munkánk során. Közös ellenőrzésekre kerül sor a nemzeti, de a transnacionális vagy nemzetközi cégek esetében vannak a tagállamok között megosztott eh, IT platformok is, azonban a közvélemény keveset tud meg arról, hogy mi mindenre jutnak ezen ellenőrzések során, holott a jogszabályalkotásban is ez fontos lenne. Ezért én azt javasoltam, hogy itt eh, az éves jelentések eh, keretében egy kicsit átláthatóbbak legyünk, és emellett a teljes információcsere terén egyre inkább nemzetközi normák merülnek fel, amelyek az Európán belül a tagállamok között alkalmazásra kerülnek, ugyanúgy, mint harmadik országokkal szemben. És azt javaslom, hogy főleg azon országok esetében, amelyek a legkevésbé fejlettek, ott is segítenek az a nemzetközi sztenderdek, és véleményem szerint itt a program mindenképpen előrelépést jelentene. Emellett hangsúlyozni szeretném azt is, hogy az én véleményem szerint mindenképpen hasznos lenne, hogyha a parlament egyes konkrét területeken prioritásokat határozna meg. Ez esetleg egy függelékben történhetne, és emellett az is fontos, hogy arról öm, gondoskodjunk, hogy elég pénz álljon rendelkezésre azon tevékenységekre, amelyek pénzt hoznak, mint a közös auditok. Ez mindenképpen jó, közvetlen többletbevételekre lehet szertenni, és ezért a programon belül ezeket kellene hangsúlyozni. De egyébként szerintem összességében Inkább technikai jelentésről van szó, úgyhogy izgalommal várom, hogy a kollégák ebben a témában mit vetnek fel, és remélem, hogy hamarosan kompromisszumra jutni, jutunk. Azt hiszem, hogy ez, e- mi vagyunk az elsők, akik felvetjük ezt az anyagot, és ez egyébként nem annyira vitatott kérdés. Jó lenne, hogyha az összes MFF anyagból az Ekonnak sikerülne ezzel az első témát lezárni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen az árnyék jelentéstevő Ferber úr nincs itt. Schwab úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Teodor Stoloyan eh, nem tud eh, itt lenni, ő az első árnyék jelentéstevő, és azért megkért Eh, hogy a következőképpen kommentáljam az elmondottakat. A kollégám nem tud itt lenni, elnézést kér ezért, de nagyon örül annak, hogy én át tudom menni a helyét, és egyetért azzal, hogy az jelenlegi 2014 tökéződő MF során eddig a fiskális eh, program bebizonyította a hasznosságát. A két fő cél az, hogy az adatcsere és információcsere a tagállami hatóságok között jobban megvalósuljon, illetve az adminisztratív kapacitás bővítést is segítse, támogassa, illetve a közvetlen e, információcsere, illetve csere az intézmények, adó szakemberek e, között annak érdekében, hogy az adócsalás, adóelkerülés, adó megkerülés ellen felvegyük a harcot. Számunkra az EPP-ben a fiskális kell, hogy folytatódjon 2000 a következő több éves pénzügyi keretben, ezért az Európai Bizottság erre vonatkozó javaslatát üdvözöljük másodszorban. Köszönjük Gigold úrnak a munkáját, 35 módosító szívesen támogatunk, és Teodor úgy véli, hogy ezek a néppárt támogatását meg, megnyerhetik el, megkaphatják, ugyanakkor van még egy-két nyitott kérdés, de biztos vagyok benne, hogy erre meg tudunk állapodni. Ha szükséges, akkor a többi politikai frakció bevonás érdekében hajlunk a kompromisszumunkra. Például a 17-es módosító egyben a 7A, 7. cikk A bekezdésére vonatkozóan egy jobb megfogalmazást szeretnénk annak érdekében, hogy a tényleges tulajdonosokra vonatkozó nyilvántartás valóban jobb legyen. 19-es módosítás, 8-as cikk 1-es bekezdés. Nem látjuk okát annak, hogy miért ne fogadhatnánk el további szakértőket, például a nemzetközi szervezetek részéről, ezért ezek szakértők kizárását nem tudjuk a fiskáliszon belül elfogadni. Illetve a 35-ös be, e, módosítos a, a 2.2a mellékletre vonatkozóan az adó elkerülés és adócsalás elleni harc során gyűjtött adatok e, kapcsán, hogyha e, sikerül felmérni a program működésének a hatékonyságát, akkor az csak jó célra vezethet, éppen ezért szeretnénk, hogyha itt kicsit javítanánk a megfogalmazáson. A Stolojan kollega ennyit szeretett volna elmondani rajtam keresztül. Köszönöm a figyelmüket. Köszönjük szépen Andrásnak, szocialisták nevében. Bereszt. Pervans Bereszt, nem más. Köszönöm. Nehéz helyzetben vagyok. Angolul kell felolvasnom kollégám hozzászólását. kollégám nevében tehát elnézést kérek, aki Sven Gigolt munkáját mindenképpen köszöni, amely jó, ugyanakkor a társaság, illetve az egyéni adózás ügyében bizonyos módosítókat benyújtunk majd. Fontos, hogy az uniós szinten elfogadott döntések a 3-as, 4 5-ös, 6-os cikkre gondolunk legosannak, az adó hatóságoknak, adószerveknek biztonságos szoftvert kell használniuk, amely ügyében megfelelő képzést is kell, hogy kapjanak, ehhez további erőforrásokra lesz majd értelemszerűen szükség. Annak érdekében, hogy a végrehajtás során támadt nehézségek kapcsán visszajelzéseket kapjunk, hogyan lehetne ezt jobban megvalósítani? Lehetne például egy olyan kis prezentáció Brüsszelben, amely minden tagállamot természetesen magában olvaszt. A Fiskális Programbizottsággal szorosabb együttműködésre kell törekedni, illetve reméljük, hogy minél hamarabb meg születik ez a szöveg, hiszen nyilván közös célunk a pénzmosás elleni harc, és éppen ezért a követ, az úton lévő reformok fontos részét képezi ez, mint például a digitális szolgáltatásokra kivetendő adó ügyében. Köszönjük szépen Permos Beresznek magvas szavait az ECR frakció nevében. Esli esetleg Robert Céler eh, nevében. Igen, köszönöm szépen elnök úr. Céler kollégám az árnyék előadó, aki elnézést kér, hogy nem tud itt lenni. A szombati választás után még mindig Rigában, Rigába szólítják a bokros teendői. Köszönni Sven Gigodnak, hogy a bizottság eredeti javaslatán próbált vitani. A tisztességes verseny az e, belső piacon belül fontos, az adócsalás, adóelkerülés és adó minimalizálás elleni harc fontos, hiszen vannak olyan tagállamok, ahol az éves költségvetés igen jelentős részét vesztik így el. Persze tisztában vagyunk azzal, hogy Sven Giegold szeretné, hogyha az Unióból való kilépés után is csatlakoznának a britek ehhez a programhoz, amennyire ehhez kedvük van. Ugyanakkor a kevésbé fejlett országok miért kellene, hogy nagyobb figyelmet vagy különleges elbánást kapjanak? Úgy érzük, hogy ennek egyensúlyozottabb kell, hogy legyen a jelentés. Konkrét listát készíteni a prioritásokról nem jó ötlet szerintünk, mert még akkor is, hogyha ez teljes, akkor is kimaradhatnak belőle dolgok, túlságosan elíró jellegű a program céljai már így is világosak és papírra vetettek. Sven Kigold jelentéstervezete szerintünk jó kiinduló pont, reméljük, hogy jó lesz fel az együttműködés, mint eddig mindig. Köszönjük szépen Ashley Foxnak, a liberális nevében úgy látom, hogy senki nincs itt, így tehát a GOL frakció Martin Sadon. Köszönöm szépen, elnök úr mi eh, baloldaliak általában kritikusak vagyunk az MFF felkapcsolatban, eh, de ez nem vonatkozik a fiskáliszra, sokkal inkább arra vonatkozik, hogyha eh, katonai programokba irányítjuk át a pénzeket. Eh, Sven, módosít, eh, Sven javaslata a fiskális kapcsolatban az adok kiátszás elleni fellépés nagyon szükség, nagyon hasznos. A bizottság javaslatát támogatjuk, de részletekben pedig inkább a jelentéstevő jelentését támogatjuk, mert ez szerintünk jobb, messzebb megy. Nem tudom, hogy Lob, hogy kezeled a dicséretet, hát közben választási kampány is van, úgyhogy nem tudom, hogy ez mennyire érzékeny. Nagyon szívesen fogadom a dicséretet a választási kampány alatt is, kedves Mártin. Jó, hát akkor szuper akkor a módosító javaslatainkat megerősített átláthatóságra vonatkozóan be fogjuk nyújtani, és be fogjuk nyújtani, és várom az együttműködést. Köszönöm. Martin. Köszönöm, Mártin, ENF. Barbara Kappel, de nincs itt. Nem tudom, hogy az EFTD-ben valaki van-e itt. Nincs, akkor rögtön megadom a szót a jelentéstevőnek, Svennek még egyszer, és visszaadom a szót neki. Nos. All these comments and, uh... Köszönöm szépen a megjegyzéseket. Csak egy-két gyors hozzáfűzést az elhangzottakhoz. Először is nem javasoltam azt, talán itt félreértés történt, hogy a külsőket ne hívjuk már meg. Úgyhogy a 19-es módosító tesz csak különbséget egyértelműen a nyilvános képviselők ülései, illetve azon lehetőség között, hogy bárki mást is meg lehessen hívni ugyanis úgy tűnik számomra, hogy ez teljesen normális. And then they can um, invite expertise from outside as needed. Állami képviselők között, illetve szakértőket lehet hívni, ha szükség van erre. Azt gondolom, ezt tisztázni kell, de ezt olyan urat biztosíthatom arról, hogy soha nem az volt a szándékom, hogy kizárjam a külsős résztvevőket összességében. Ami a jövedelmeket illeti, a jelentés, ahogyan én ezt megfogalmaztam, nyilván még pontosítható, de soha nem az volt a szándékom, hogy általánosságban az adóelkerülés, a csalás, az adócsalás vonatkozásában való visszaigényelt pénzeket indikátorként, mutatóként használjunk, viszont közös auditokat kellene végezni. Úgyhogy ezért módosító indítványomat talán még lehetne pontosítani, hogy a potenciális visszaélés esetén, amelyet Szoraján úr említett, elkerülhető legyen. Várom tehát az intézményes része vonatkozó javaslatokat. Teljes mértékben nyitott vagyok az erőteljesebb intézményesítés irányába. Kíváncsi vagyok, hogy ez hogy kerül majd megfogalmazásra. Köszönöm Mártin a támogatást. Mindenesetre meg kell mondanom, hogy ha nem értek egyet, még akkor is, hogyha általánosságban Ziller úr részéről teljes nyitottságot tapasztalom és a támogatást az ECR részéről. A legszegényebb országok adóhatóságait bele kellene venni a szövegbe, nevezetesen azt, hogy az interneten keresztül támogathassák egymást. Ez volna talán a többletérték azok számára, akik a leginkább igénylik ezt. Végül pedig, ami a prioritást élvező témákat illeti. Egyértelművé kell tenni, és azt hiszem ezt is elmondtam a jelentéstervezetben, hogy nem zárt listáról van szó. Azt mutatja azonban, hogy ez a parlament hosszú évek munkáját követően a szakbizottságokban és a feltáró bizottságokban talált olyan prioritásokat, ahol megvannak a legfontosabb problémák, a nemzeti adóhatóságok közötti együttműködés terén. Ezért úgy gondolom, ezeket a prioritásokat meg is kell fogalmazni, hogy aztán felhasználhassuk ezen 7 év során annak érdekében, hogy értékeljük a programok végre megvalósítását. Azonban hangsúlyozni kívánnám azt, hogy ennek nem előíró jellegűnek kell lennie nevezetesen, hogy a fiskálisnak csak ezzel kellene foglalkoznia. Nem, politikai útmutatást kell, hogy nyújtson csak nekünk, és én magam úgy érzem, hogy ha az állampolgárok fizetnek a programért, megérdemlik azt is, hogy az Európai Parlament fogalmazhassa meg a prioritásokat. Úgyhogy várom az együttműködést ebben a témában. Biztos vagyok benne, hogy lesz egy csomó módosítóindítvány, és ezért nagyon remélem, hogy a lehető legszélesebb körül többséget sikerül kialakítanunk a jó ügy érdekében. Köszönöm. Köszönöm szépen, Sven. Rendszerint Igen, módosítók beadásának határideje október 17, módosítókat 19-én vitatjuk meg, az ekonban pedig november 27-én szavazunk. Kedves kollégák, most jönne a tizedik napi rendi pont, ami nem más, mint határokon átnyúló átalakítások, egyesülések, szétválások. 18-15-kor kellett volna ezt elkezdeni, csak a kollégának kellett volna jönnie. Ha itt van, javaslom, kezdjük. Már is ezt a témát, amennyiben ezzel nincs gondja senkinek. Korábbi elnökünk Pervans Perez fogja átvenni itt az elnöki teendőket. Kérem, hogy akkor vezesse is be ezt a témát, ennek több értelme lenne, mint hogy én vezessem be, és aztán átadom az elnökölést, úgyhogy már is meg is adom erre a lehetőséget, tessék. So, euh, nous commençons donc l'examen le, du point 10 et je donne la... Akkor kezdjük a tízes pont tárgyalását, és Ola Ludwigsonnak adom meg a szót. Vizsgálja meg a módosítókat, amelyeket jelentéséhez nyújtottak be. Tackar för ordet, fru ordförande. <clears throat> Jag vill börja med att tacka alla skuggrapportörer för bra... Köszönöm. Először is szeretnék köszöntet mondani az árnyék jelentéskészítőknek. Rendkívül konstruktív eszmecseréket folytatunk, és igaz, nagyon sok módosítót nyújtottak be, úgyhogy ezeket most megvizsgáljuk. Nagyon sok jó minőségű módosítót nyújtottak be, és az is nyilvánvaló, hogy azért bizonyos polarizációt is tapasztalhatunk a témában, főleg az á, határokon átnyúló tevékenység jellegénél fogva, illetve a ö, szétválások mesterséges vonatkozásában. Nagyon fontos, hogy meghatározzuk azt, hogy mi is az fiskális téren. Meg kell kerülni azt, hogy a tagállamok ezt logikátlan módon értelmezzék. Minden ilyen mesterséges szétválást el kell kerülni, és ezért fontos az, hogy valós kapcsolat legyen az adott országgal. Fontos tehát a jogbiztonság, illetve hogy ne legyenek túlkavások a letelepedési szabadságot illetően. Nyilván nagyon sok véleményt fogalmaztak meg a tagállam, a, a kedves kollégák ebben a két témában. Célom egyébként az, hogy megállapodás szülessen közöttünk. Mindenesetre úgy tűnik számomra, hogy azzal kapcsolatban megállapodás született, ami a határokon átnyúló jelleget illeti. Fontos, hogy az egyértelmű definíciót figyelembe vegyük, ennek nagyon is örülök, mert harmonizált szabályokra van szükség az határokon átnyúló műveletek esetében. Az is fontos, hogy véleményt alkossunk azon ellenőrzés vonatkozásában, amelyet be kell vezetni független szakértő részéről, vagy egy hatóság részéről. Az is fontos, hogy a vállalati jelentések olyan alapon szülessenek, amelyeket össze lehet hasonlítani az egyes tagállamok között, tehát megfelelő jogalkotói fogalom meghatározások szülessenek meg. Megpróbálom kiemelni azokat a kérdéseket, amelyek a mi szakbizottságunk hatáskörébe tartoznak. Ezt mondtam legutóbb is, amikor ismertettem a jelentést a 86-os cikk rendkívül fontos. Tudom, nagyon sok módosító célozza meg eh, a 86-os cikket, amely olyan kérdésekkel foglalkozik, amelyek rendkívül jelentőségűek. Azonban úgy gondolom, hogy nem szabad elfeledkeznünk arról, hogy mi milyen hatáskörrel rendelkezünk. Ugyanis az Ekonszak Bizottság hatáskörén belül kell maradnunk, eh, és odafigyelni arra, hogy befogadhatóak legyenek a módosítók. Fontos az is, hogy ezen szövegezés keretén belül hangsúlyozzuk a határokon átnyúló jelleget. Fontos, hogy egymás között megvitassuk ezt a kérdést annak érdekében, hogy lássuk, mire juthatunk, ami a szakbizottság álláspontját illeti, beleértve a határokon átnyúló jelleget is. Köszönöm, tisztelt elnök asszony, Várom az árnyék jelentés készítők és a többi kollega hozzászólását. Köszönöm. E, a névpárt nevében Andreas Schwab. Möki, eh, je pense on dit comme ça en, suédois. Euh, Frau Köszönöm. Taxo Möki, azt hiszem így mondják svédül. Tisztelt elnök asszony, nagyon köszönöm eh, Ludvigsen kollégának, Ola Ludvigsen kollégának a az együttműködést. A múlt héten nagyon jó volt az árnyék jelentéstevő ülés, ahogy ő ezt már mondta nekem, árnyék jelentéstevőnek és a néppárti frakciónak. Főleg a következő pontok fontosak, ahogy ez a általában benyújtott módosító javaslatokból is kiderül először is. A határon átnyúló átalakulás, illetve a 160D vagy szétválás témája. Ez azt szeretném mondani, hogy szerintem az adó elkerülés érdekében a visszaélés el kell kerülni, és az európai jogszabályalkotó már iránymutatásokat, irány elveket fogadott el ezzel kapcsolatban. Most azonban, hogy ez az ez azonban nem elegendő önmagában a vállalati jogban, és nem értem, hogy miért nem lehet a vállalati jogban az adójoghoz hasonló javaslatokat benyújtani. A, ezek a ezek a visszaélések, amelyek itt leírása 86-as C-ben leírása kerültek, ezek tehát adó elkerülést céloznak, és a véleményem szerint a nagyon meg Mm, korlátozzák a letelepedési szabadságot az erre vonatkozó rendelkezések. Az Európai Bizottság világosan utalta arra, hogy az európai belső piac, hogy vállalatoknak tetszik vagy nem, nyitva áll olyan cégek előtt is, amelyek a székhelyüket át akarják helyezni, bármilyen okból is. Harmadszor szerintem problematikus az, hogy az Európai Bizottság javaslatában van néhány olyan fogalom, amely jogbizonytalanságot tartalmaz, Örülök, hogy az európai, hogy a, örülök, hogy a, a jelentéstevő megpróbálja megoldani ezt a problémát, azonban, hogyha további nem világos, homályos javaslatokat vezet be, eh, vezetnek be, ez nem jó. Ez nyilván ellentét, ellentétben áll az Európai Bíróság eh, eh, ítélkezésével. A második része, tehát másik bekezdés második része, amely arra vonatkozik, hogy a válság által érintett vállalkozások számára is lehetővé kell tenni azt, hogy határokon átnyúló módon összekapcsolódjanak vagy szétváljanak, hiszen az át, a szerkezet átalakítás fontos válságmenedzsment eszköz lehet. Mindazonáltal nagy aggódalommal kell beszélnem azon módosító javaslatokkal, amelyekkel kapcsolatban, amelyek csökkentik a letelepedési szabadságot, illetve a kivételekkel kapcsolatban egyes kivételek szerintem nem elfogadhatóak, főleg, hogyha egy vállalkozás támogatást kapott, akkor nem alakulhat át, ez nem indokolható számomra. Munkahelyekről van szó, ezeket a munkahelyeket főleg akkor, amikor ilyen jog jogi konstrukciót biztosítanak, akkor meg kell őrizni, és nem szabad eh, veszélyeztetni. Minden esetre a javaslat gyakorlati megvalósulását eh, ellenőrizni kell. Fontos lenne, hogy azok a javaslatok, amelyeket elfogadunk, ne csak jogbiztonságot garantáljanak, hanem végrehajthatóak is legyenek. A eh, gyakorlatiasság és az egyes eh, feltételek kérdése, amelyeket a módos javaslatokkal együtt benyújtottunk, ezek tehát kérdésesek, és semmiképpen sem hasznos ahogy Ludvigsen úr is mondta, az adott vállalatok számára a terheket növelni, nem, mert hogyha túl bonyolult a rendszer, akkor pontosan ebben fog meg, e, emiatt fog megbukni, és kevésbé használják majd ki a vállalkozások a letelepedési szabadságot, holott pont ennek ez a célja a belső piacnak. A tagállamok nak meg kell felelniük a kötelezettségeiknek az adó eh, politikával kapcsolatban, az adó eh, kikerülés elleni harcban, ezeknek nem szabad lehetőséget adni, és én a tagállami jogáll jogalkotókhoz fordulok, biztosítani kell, hogy a kölcsönös eszközök, amelyek rendelkezésre állnak az adó eh, jogban, ezek egymást ne oltsák ki, ne versenyezzenek egymással, hanem a, valóban a belső piac kihasználását tegyék lehetővé, anélkül, hogy adóügyi eh, merész konstrukciókba kelljen bocsátkozni. Köszönöm szépen! a liberálisok nevében Trimóza úré a szó, tessék, öné a szó. Illetve nem, az LKR-nek kellene először szót adnom, de nincs itt. Az LKR képviselője nem is helyettesíti senki, úgyhogy mégiscsak Tremozza úré a szó. Kedves kollégák, először is köszönöm szépen Ole Ludvigson eh, kollégának a munkát, bizonyos kompromisszumokról már tavaly, illetve múlt héten már beszéltünk, például az F kompromisszum egyében, ami a H kompromisszummal összefügg. A frakcióm megosztott ez ügyben, hogy az illetékes tagállami hatóságnak, vagy egy független szakértőnek kellene ezt elvégeznie. Ez ügyben tehát megosztottak vagyunk. Ami a független szakértőket illeti, a H kompromisszummal egyetértünk, a független szakértőnek a cégtől, az adott cégtől teljesen függetlennek kell lennie, ami az i-kompromisszumot illeti, az átalakítások előtti előzetes jóváhagyás megfelelő annak érdekében, hogy ennek az átalakításnak a jogosság vagy jogszerűsége valóban biztosított legyen. Amikor is az átalakítás eh, indokait elmagyarázhatná a cég. Ami a cég kompromisszumot illeti, a határon átnyúló átalakítások ügyében a frakciónk nem lát világosan. Először is az adó elkerülés és az adó minimalizálás közötti különbséget itt világosan le kellene fektetni. A munkavállalói oldal véleményét itt azt hiszem, hogy be kell építeni a JJ és a JK pontok szerintünk túlságosan merevé tenni az átalakításra vonatkozó szabályokat, a BF pont pedig többek között olyan alapvető információkról beszél, amely a cég forgalma, illetve az elmúlt öt év során kapott támogatásokat fedi le. A cég kompromisszum, a munkavállalók, illetve a tulajdonos irányába történő cégvezetői beszámoló ügyében szerintünk a nyugdíjalapokat tájékoztatni ilyen ügyben felesleges végezető. JKLM en kompromisszumok megfogalmazásával egyetértünk, az új kompromisszumokról pedig holnap fogunk beszélni az árnyékelődő ülésen. Köszönöm szépen. Sven Giegold, Sven Giegold a zöldek nevében. Köszönöm szépen, elnök asszony. Engedje meg, hogy a legfontosabb felvetett kérdésekre itt eh, reagáljak. Talán érdemes ezt az egész jelentést valahogy más megvilágításból is megközelíteni. Én jól emlékszem, amikor is a híres Bolkestein irányelvről tárgyaltunk, és aztán az Európai Bíróság különböző ítéletei kapcsán a civil szervezetek, a szakszervezetek, illetve az üzleti világ szereplői között is voltak véleménykülönbségek érdekeltek az ügyben, hogy a különböző szabályozói környezetek egymással versenyeznek. A civil szervezetek ellenkezését követően a Bolkestein irányelv legnagyobb része soha nem került átültetésre gyakorlatba. Itt nagyon hasonló dologgal van dolgunk, és ez az irányelv nagyon könnyen új harcmezővé válhat. Az, hogy egy cég átvesz, átalakít, felvásárol egy céget pontosan azért, hogy egy jelentős versenyelőnyhöz jusson, nem tudom, hogy ezt mennyire akarjuk mi megengedni. Hogyha a, a szabályozói környezetbeli különbségeket nézzük például a munkavállalók részvétele ügyében, akkor azt láthatjuk, hogy amikor azt jelzik, hogy egyre gyakrabban előfordul ez, a fúziókkal, egyesülésekkel és átalakításokkal a szigorúbb szabályozói környezet alól kihúzzák eh, magukat a lazább szabályok érdekében, akkor a szabad piac apostolainak lehet, hogy ez tetszik, hiszen ez számukra nem más, mint eh, a szabályok egymással versenyre kerés. Szerintünk azonban ez valójában csak olaj a tűzre, és meg kellene találnunk a módját annak, hogy a valós világ problémáit valóban megoldjuk, anélkül, hogy a közös piac megkérdőjeleződne, és hogy mégis a közös piacba vetett hitünket és hitvallásunkat fenntartsuk. Éppen ezért tehát a mesterséges szerkezetek, illetve folyamatok fogamát őrizzük meg, hiszen így meg tudjuk azt előzni, hogy valóban csak a szabályozás alól kibújó legyen ez. Ez egy jogi vita nagyjából. A 86 C cikk például úgy tűnik számomra, hogy bármit is javasolunk, annak mindenképpen jogosnak és jogszerűnek kell lennie. Szimbolikus csatát nyitni egy ilyen vélemény ügyében ennek sem értelme nem lenne. Ezek túlságosan fontos kérdések ahhoz, hogy szimbolikus csatákat, csatákba kezdjünk. Szerintünk alaposan tanulmányoznunk kellene, hogy az Európai Bíróság döntései mekkora mozgásteret adnak nekünk, és ezt a fennmaradó mozgásteret kell, kellene kihasználnunk, hiszen az átalakítások, egyesülések és szétválások például az együtt döntés eh, szabályai alól ne lehetjanak eh, lehetőséget a különböző cégek számára. Azt nem tehetjük meg, hogy a szerződéseken, alapszerződéseken módosítunk. Ezen célok megvalósítása érdekében ezt nem tehetjük meg. Lehet, hogy eh, eltér a véleményünk, de ez világos, hogy ezt nem tehetjük meg. András Sában ne értek egyet az tehát Egy és egy, kettőt megszavazzuk, és akkor minden jó lesz. Az artat egy és kettő nem fog működni, mert az adókulcsok nem harmonizáltak az Európai Unióban, és jó néhány tagállamban igen agresszív adórendszert működtetnek, amelyek az ATAD 1 és 2 ellenére továbbra is fennmaradnak majd és gondoljuk csak Schäuble úr milyen sokáig próbált szigorúbb szabályokat elfogadni Patent Box ügyben, de aztán nem sikerült konszenzusra jutniuk, és aztán francia, német cégek, hogy csak ettől ragadja ki, egyesülni kívánnak olyan patentboxok kihasználásáról, amelyek alapvetően megfelelnek az európai szabályoknak. Tehát az átad 1 és 2 egész egyszerűen nem elég úgy érezzük, hogy a jelen jogszabály hatája ki kellene, hogy terjedjen erre, de hát mégis a jogszabályokat mi sem mehetünk szembe. A kompromisszum készség jegyében persze el tudjuk azt fogadni, hogy a mikro és kis cégekre ne terjedjen ki mindennek a hatája, de tulajdonképpen azt szeretnénk, hogyha a való világ valódi problémáit ezzel megoldanánk, hiszen ez nagyon sok európai polgárt, önkormányzatot és tagállamot is érinthet, mindazokat, akik vagy a cég döntéshozatalában elveszíthetik a beleszólásukat, vagy adójövedelmük eshet ki ezzel. Köszönöm szépen. Euh, pour le groupe de la GUE... Ami a gue illeti. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Köszönöm szépen, elnök asszony. Már egy további témával kapcsolatban elmondtam, hogy a hogy a baloldaliak számára nagyon fontos téma a, tele, a letelepedési szab, szabadság keretében a munkavállalók jogainak védelmé, másrészt pedig az adó kiátszás, adóelkerülés kizárása. Ezért bizonyos kritikát is megfogalmaztunk a bizottság irányelv javaslatával kapcsolatban. Egyes pontokat nem megfelelően fogalmaztak meg, jobban a jelentéstevőnek köszönetet kell mondanunk, hogy ezeket tisztázta vagy pontosította. Mégis számos módosító javaslatot be fogunk nyújtani, vagy benyújtottunk, és ezekre szeretnék itt koncentrálni és szeretnénk a kollégákkal közösen kompromisszumos javaslatokra jutni. Először is fontos számunkra a, a mű vagy mesterkért szerkezetek létrehozása, aztán a valódi, illetve a reális, illetve nem reális vagy gazdasági tevékenység megfogalmazása pont azért, hogy az adócsalást elkerüljük. Másodszor eh, nagyon fontos számunkra az a szabályozás, ami a munkavállalók együtt döntését illeti, és ezért eh, egy eh, a mm, munkaszerződésekre vonatkozóan egy új tárgyalási lehetőséget akarunk biztosítani, ha bizonyos küszöbértékek túllépésére került sor. Ebben az összefüggésben kell látni a azt a módosítási javaslatunkat, amely a négyes cikket törölné, a határon átnyúló szétválást. Itt is szerintem kompromisszumra tudunk jutni, mert pont a négyes cikknél azt látjuk, hogy a bizottsági javaslatot, a javaslata vissza lehetne élni. Harmadszor pedig itt nagyon fontos, hogy javítsuk a szakértők pozícióját, illetve az illetékes hatóság helyzetét és remélhetőleg nem kerül sor a visszaélésre a szétválással kapcsolatban. Remélem, hogy konstruktív vitát fogunk tudni folytatni. Remélhetőleg kompromisszumra jutunk. Én optimista vagyok, és konstruktívan állok a vitához. Köszönöm. Bien, euh, il n'y a plus de groupe repris. Mivel a többi frakció nem képviselteti magát, aki legalábbis hozzá szeretne szólna. Kérdésem, hogy a többi kollega szeretne -e. Akkor visszadom a szót előadónknak. Yeah. I, I can understand that you understand Swedish, so it's not a problem. uh, <laughs> mindenki ért svédül? Hát akkor nincs gond, de akkor újra kezdem. Először is köszönöm minden kollégának a hozzászólását, és ahogy az előbb is említettem, kétségtelen, hogy eltérnek a vélemények a különböző kérdésekben különösen ami a mesterséges kérdéseket illeti, úgyhogy ezért indult be a munka. Mindenesetre egy dologban úgy tűnik mindannyian egyetértünk, mindenképpen el akarunk kerülni mindenféle túlkapást, illetve hogy ne legyenek postafiók cégek. Azt szeretnénk, hogyha jogbiztonság lenne mindenki vonatkozásában. Azonban a nagy kérdés az, hogy hogyan tudjuk ezt elérni. Nagyon sok módosítót kaptunk, nyilvánvaló, hogy tovább kell folytatnunk az eszmecserét egymás között, hogy sikerüljön kompromisszumra jutnunk. Végül pedig egyszerűen csak azt mondanám, hogy nagy örömmel találkoznék már holnaptól kezdve minden árnyék jelentés készítővel, mert holnap lesz a következő ülésünk. Biztos vagyok benne, hogy rendkívül konstruktívak lesznek az eszmecserék, és sikerül a szakbizottságon belül jó eredményt elérnünk a szavazás során. Nagyon fontos szerintem, hogy hatékonyan dolgozunk, hogy hatékony megoldást találjuk. Mindenesetre ami rendkívül fontos az az, hogy megfelelő és végrehajtható megoldásokat találjunk. Úgyhogy ennyit szerettem volna elmondani. Köszönöm, és remélem holnaptól kezdve jól együtt tudunk működni a jó megoldás érdekében. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Nyilván erre nagy szükség van, mert különben nem tudunk október 18-án szavazni, és hát ez fontos pedig, hogy a bizottság figyelembe vegyen minket. Nálunk tehát 18-án van a szavazás, a júriban november 20-án. Ha jól emlékszem, az utolsó napirendi pontunk következik a mai napra, ez a 11-es, itt pedig véleménytervezett vizsgálata következik. A javaslat az Európai Unió saját forrásainak rendszeréről szóló tanácsi határozatra címmel. Hamon Horerik következik. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony! Köszönöm szépen, elnök asszony! rövidre eh, fogom. Az árnyék jelentéstevőkkel eh, együttműködtünk, és a célunk az volt, hogy az ekon bizottság eh, véleményét elkészítsük a Költségvetési Bizottság részére, és ez a bizottság ugye illetékes a témában. Egy dolog fontos, mégpedig az, hogy az ECON a Költségvetési Bizottságnak hangsúlyozza, hogy ambíciózusabbnak kell lenni, ambíciózusabbnak. Azt tudom elmondani ezzel kapcsolatban, hogy azt gondolom, hogy az ekonban egyetértés uralkodik, mégpedig azzal kapcsolatban, hogy a tanács és a bizonyság csak három kis adó félét szeretett volna a saját forrásokhoz hozzátenni, és ez nem elég ambiciózus. Nyilván azt is tudják, hogy a bizottság a tanácssal együtt csak arról beszéltek, hogy a saját források esetében egy kis százalékot határozzanak meg. Én attól félek, hogy az egyhangúság, amire itt szükség van ezen jelentéssel kapcsolatban, ez, ez valóban elég időt kell tervezni. aztán a kibocsátási illetékek egy kis százaléka, illetve a a nem újrahasznosítható műanyag hulladékra kivetett illeték eh, merül itt föl. Remélem, hogy az Európai Bizottság modernizálja a saját forrásokat, és nekem az a benyomásom, hogy jövőben is az Európai Uniónak olyan pénzügyi rendszere lesz, amelyben nincsenek saját források, és ez tulajdonképpen szembe megy a parlamenti frakciók eh, elképzeléseivel, pedig ezt újra és újra említjük, amikor az MFF kerül szóba. A különböző frakciók különböző módosítási javaslatokat nyújtottak be, új adó modellekre tettek javaslatokat, Papadomuló szúr például, a GUA nevében aztán a zöldek, a szociáldemokrata frakció, nyilván mindenki különböző javaslatokat nyújtott be, és én itt megpróbáltam kompromisszumra jutni, mégpedig olyan értelemben, hogy olyan rendszereket veszettünk be, négy rendszert, amelyben mindannyian egyet tudunk érteni, és azt hiszem, hogy ez egy valódi vívmány lenne. Én azt javaslom tehát, hogy ezt fogadjuk el. Ez persze nem jelenti azt, hogy kiegészítésként egy frakció saját javaslatát is megszavazhatja, tehát kompromisszumot kellene elérni, olyan adóformákat kellene bevezetni, amelyek például a pénzügyi tranzakciós adó, amelyek további bevételeket jelentetnek az Európai Bíróság által kivetett büntetések, illetve a energiaintenzív áruk importjának kiegészítő adója, illetve egy negyedik koncepció az eurórendszer és az Európai Központi Bank bevételei. Ezt az egészet összekötnénk az Európai Beruházási Alappal, a szerződés reformja nélkül. Azt hiszem, hogy ezek lennének azok a témák, amelyekben tárgyalást folytatunk, és ez a legfontosabb kérdés. Most már zárom is, elnök asszony. Vannak még egyéb módosító javaslatok, amelyek arra vonatkoznak, hogy itt eh, az irányelvben a magas rangú munkacsoport eh, végkövetkeztetéseit eh, idézzük. A Monti úr vezette ezt a magasrangú munkacsoportot, az Európai Parlament eh, fontos szerepet játszott ebben, és a tanácsnak eh, javaslatot eh, kellene tennünk arra, hogy a passzarel klauzulát használják, hogy ne függjenek az egyhangúságtól, amikor ilyen fontos témáról van szó, illetve a nemzeti korrektúrákat is töröljük, amelyek a Brexitből merülnek fel. Hogyha valaki kilép a e, az Európai Unióból, akkor a korrektúrákat e, el lehet végezni. E, itt voltak ezek a csekkek például, az Egyesült Királyságot ezzel egyszer mm, jutalmaztuk. Most egy olyan formátumot kell találni, amely nem vezet oda, hogy ezek a korrektúrák ugyan mondjuk nem egyik napról a másikra megszűnjenek, de valahogy ki kellene futtatni ezeket a csekkeket. Erre a Brexit egy jó alkalom. Köszönöm szépen, elnök asszony, remélem, hogy holnap sikerül megállapodnunk, és a holnapi javaslatot el tudjuk fogadni. Köszönöm. Vagy holnap a javaslatot el tudjuk fogadni. Igen, holnap szavazunk, kérdezi az elnök. És mi a helyzet a kompromisszumokkal? Ezzel most is dolgoznak, halljuk mikrofon nélkül. Akkor most tárgyalunk? Ezen az ülésen? Így most akkor nagyon átlátható lesz a folyamat. Néppárt? Alan Lamassur? Nyilván őnek is lesznek javaslatai, kompromisszumos javaslatokat illetően. Cher pervenche, oui, effectivement. Köszönöm szépen, elnök asszony. Valós időben dolgozunk. Nem kollégával nagyon jó együttműködni, és holnap nagyon jó javaslatokat teszünk az asztalra, és biztos vagyok benne, hogy a kollégák többsége, hanem minden kollega támogatja majd ezt végül. Fontos téma ez, a Költségvetési Bizottság az illetékes, hat másik bizottság véleményezi ezt, beleértve az ECON szakbizottságot is. Az econ ezt kétszeresen is érinti ez a téma. Egyrészt az elkövetkezendő több éves pénzügyi keretben is el kell gondolkodnunk azon, hogyha új tagállam új mandátumot kap az Európai Unió, akkor nyilván segítenie kell az Európai Unió tagállamait is abban, hogy a kiadásaik és az anyagi terük ezzel csökkenjen. Ami a saját források rendszerét illeti, az Euró, az ECON szakbizottság az adóügyekben érintett, így tehát kétszeresen érint minket ez a témára Ramon is elmondta, hogy a Brexit kapcsán a közösségi költségvetés bevételei csökkennek majd, a visszatérítés ellenére nettó befizetők a britek, valahonnan ezt pótolni kell egyrészt, másrészt pedig az britek kilépésen túlmenően öt olyan másik tagállam is van, aki visszatérítést kap részben a brit visszatérítéshez kapcsolva szemelják ki ezt, más esetben pedig nem. Ez az egyik oka annak, hogy szükségünk van némi időre ahhoz, hogy elfogadható kompromisszumra jussunk, amelyet mindenki a e témában el tud fogadni. A politikai frakciók közötti megosztottság helyett inkább a nemzeti hovatartozás szerint vannak a választóvonalak. Néppárt ügyében a kiváló előadónak köszönhetően sikerült elmondanom, hogy meg, sikerült megállapodásra, kompromisszumra jutnunk. Egy végső során egy csökkentés kapcsán. Elnök asszony, arról beszélünk, hogy az eurózóna saját a politikáját, illetve alapjait tudja-e majd az Európai Unió költségvetése finanszírozni, tehát újra kell, át kell dolgoznunk a költségvetést is ennek értelmében. A néppárt az Tehát a néppárt szándéka is kell ahhoz, hogy az ECON javaslatait a szalapszerződés módosítása nélkül is meg tudjuk oldani. Úgy gondolom, hogy egy a túlságosan merev formulá helyett, amit a High Level Group javasolt eredetileg, nos ennél egy úgynevezett puhább, vagy kevésbé merev formulát kívánunk elfogadni. Több kollega is utalt arra, hogy a brit kilépés kapcsán nagyon nagyjal, meg, nagy, nagy, nagy mértékben meg, megugorhat egyes tagállamok befizetési kötelezettsége. Az Európai Unióban ugyanakkor mindenki egyenlő, a uniós költségvetésbe való befizetés egyes tagállamok esetében jelentősen nőtt az elmúlt években, tehát egy fokozatos bevezetésre épülő rendszer tudunk elképzelni. Az Európai Bizottság is ezt javasolta. Van három másik olyan pont, ami kevésbé fontos talán, és holnap úgy gondolom, hogy az előadóval majd sikerül konszenzusra jutnunk ezen fontos kérdésben. Köszönöm. Ö, köszönöm. Az Álda nevében lév Burning. Tisztelt elnök asszony, kedves előadó, kedves kollégák, nagyon köszönöm az együttműködést ebben a témában. Összességében egyetértek azzal, az uniónak szüksége van további ö, saját forrásokra, hogy ne a tagállami nemzeti jövedelmi hozzájárulásukra kelljen támaszkodnia. És nagyon remélem, hogy sikerül kompromisszumokat kialakítanunk. Bár a tagállamokat nem lehet arra kényszeríteni, hogy CCC-t és a CCTB-t elfogadják, és az ilyen jellegű javaslatot. Ezért szeretném a következőket hangsúlyozni. Azon túl, hogy megragadva lehetőséget, pontosítsam a módosítóimat, amelyeket fontosnak tartom, és várom, hogy támogassanak. A 87, 89, 90 és 92-es módosítókról van szó, amelyek nem növelik a költségvetést, és biztosítják azt is, hogy ez ne így legyen. Egész egyszerűen csak lehetőséget teremtenek a költségvetésben arra, hogy 100%-ban saját forrásokra támaszkodjon, ha azok a források, amelyekre rámutattunk, magas beszerz, jövedelmet eredményeznek. A nemzeti jövedelmi hozzájárulásokból ezeket mind le kell vonni. De korlátozni nem volna értelme. Nagyon remélem, mindannyian tudják támogatni ezt az elképzelést, és a 87, 89, 90 és 92-es módosítókat meg is fogják szavazni. Köszönöm szépen! Euh, pour les verts, je ne vois personne. A zöldek képviseletében nem látok senkit, viszont a GUE nevében Dimitrios Papadopoulos itt van, parancsoljon. Köszönöm a szót. Szeretnék köszönetet mondani az előadónak, Ramon Hauregi úrnak, Gui úrnak. Nagyon fontos munkát végzett. Örülök annak az együttműködésnek is, amelyet tapasztaltam az árnyékjelentés készítők között. Azt tapasztalom, hogy nem kevés módosítanítványunkat el is fogadták, ha nem is szó szerint, de lényegüket tekintve a kompromisszumos módosító indítványok megfogalmazásakor. Azt gondolom, hogy ez az együttműködési szellem, végigvezet majd minket a munka végéig. És a lehető legszélesebb egyetértésre jutunk. Ugyanakkor ambiciózus megoldásra, és nem csak úgy folytatjuk a munkát tovább, ahogy együtt. Nyilvánvaló az oka ennek a Brexitet követően el kell kerülnünk, hogy óriási szakadék és jön az EU-s költségvetésben. Mégpedig olyan megoldás segítségével, hogy saját forrásainkat növeljük. Az Európai Parlament évek óta javasolt megoldásai segítségével, például a pénzügyi tranzakciós adó, a CO2 kibocsátások, amelyek sokban segítenek majd a közösségi költségvetésben, és a környezetnek is jó hatással lesznek. Aztán a közös valutának köszönhető jövedelmet is ide számolhatjuk. Vagyis összességében azon eszközökhöz kell fordulnunk, amelyeket a Monti jelentés is tartalmazott. Kicsit ambíciózusabban kell a saját források terén is eljárnunk. Ezen kívül úgy gondolom, a rabat kérdését újra körül kell járnunk, a Thatcher korszak maradványát. Persze tudom, vannak ennek nehézségei, ezt Tamás úr, úr is említette, lépésről lépésre a kompromisszum szellemében kell eljárnunk. Viszont a célnak továbbra is annak kell lennie, hogy végül teljes mértékben megszűnjön ez a rendszer, annak érdekében, hogy fair, átlátható váltsa fel. Véleményem szerint az is fontos, hogy ne csak a saját források érjék el az EU-s költségvetés 25%-át, hanem arra is odafigyeljünk, hogy hova kerülnek ezek a források. Nyilván ez már szélesebb körű vitát kíván, és a több éves pénzügyi keret témáját érinti, nem a mi jelentésünket. De azt is meg kell vizsgálnunk, hogy ezeket a forrásokat hogyan lehet hasznossá tenni annak érdekében, hogy nagyobb kohézió, nagyobb növekedés, több munkahely eredmény, eredménye legyen ennek eredménye. Mert az EU csak is így válhat jobbá állampolgárai számára. Végül, egy utolsó gondolat. Dinamika, to θεσμικό ρόλο Azt szeretném még elmondani, hogy az Európai Parlamentnek agresszívabban kell eljárnia, ami saját szerepét, feladatait illeti, és nem szabad elfogadnia, hogy félretolják. Az európai választások előtt néhány hónappal nagyobb szerepet kell kikövetelnünk a saját forrásokra vonatkozó szakpolitikák döntéshozás vonatkozásában. Köszönöm. Est-ce qu'il y a d'autres groupes qui souhaitent intervenir? Van-e még valaki, aki hozzá szeretne szólni? Úgy látom, nem. Kére valaki még szót saját maga nevében, nem frakció nevében? Visszadom a szót az előadónak? Vagy elégedett várja az utolsó kompromisszumokat? Ha én az lennék, már én lennék az előadó, Papadimitis úrnak válaszolnék, mert nagyon sok módosító van a kompromisszumban, és az előadó pozitív véleményt szeretett volna, de hát nem én vagyok az előadó. Hát remélem mindesetre. Mindesetre holnap megpróbáljuk tájékoztatni a frakciókat, hogy mi a helyzet. Most a szövegezés utolsó stádiumában vagyunk, elnézést kérek, de a politikai frakciók egész ma estig nem igazán közölték álláspontjukat, úgyhogy ezért vagyunk egy kicsit lemaradva. Elnézést kérek, de holnap korán, reggel meg lesz ez az információ, és szavazni is tudunk róla. Köszönöm szépen, elnök. Köszönöm szépen a tárgyaló csapatnak jó munkát kívánok. Talán kevesebbet, mint egy óra hosszát. Mi is lezárjuk a munkát, köszönet a tolmácsoknak holnap folytatjuk 9 órakor.